Okay, friends, uh, we start the meeting. Uh, Kedves barátaim, akkor uh, elkezdjük az ülést. A tolmácsolás mindenki számára ismert, de szeretném még megemlíteni, hogy lesz 30 látogatónk, bienni ipari és kereskedelmi kamaráról a csoportot Morán Sátié asszony hívta meg, és a hármas napirendi ponttal kezdjük. Ez pedig az idősebb munkavállalók munkavédelme, prezentáció egy kísérleti projektről, amelyet a parlament kezdeményezett. A szót most átadom Koppen úrnak a szót, hogy vezesse fel a témát. Tehát öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most a bizottsági kollégámnak adnám át a szót egy percre. Persze, hogyha többiek is egyet értenek, akkor kezdjen a bizottság, Charlotte Gréfos asszony. Thank you, Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim. Teréza Mujtinyó vagyok, és eh, én helyettesítem Charlotte Gréfus asszonyt, de mindenek előtt szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy támogatja ezt a témát. Az idősebb munkavállalók a munkavédelme témája a demográfiai változások tükrében értelmezendő. Egy kísérleti projektről fogok beszélni, és néhány perc múlva az eredményekről lesz szó, és látjuk, hogy mennyire releváns ennek a projektnek a témája, hiszen Európa legnagyobb kincse az ember. És minden embert figyelembe kell venni, az idősebb munkavállalókat is, hogy teljes mértékben hozzájárulhassanak a társadalom és a munkaerőpiac fejlődéséhez. Éppen ezért a bizottság a munkavállalók biztonsága és jóléte értelmében, érdekében nem mindent megtesz. Tehát ez a fenntartható munkában töltött élet. 2014 és 2020 között figyeljük meg a munkavállalók helyzetét, főleg az idősebb munkavállalókét. És nagyon elégedett vagyok, hogy már konkrét intézkedéseket is foganatosítottak a kísérleti projektünk eredményei alapján. Ez a munkakörülmények javítását, illetve integrációs intézkedéseket jelent. Nagyon lényeges, hogy 2016 és 2017-ben az egészséges munkahely mindenki számára elnevezésű akció zajlik. Ez nagyon fontos, hogy a munkavállalókat egészségesen tovább a munkahelyeken tartsuk. Ez természetesen összefügg a termelékenységgel. A munkavállalók munka védelme nagyon fontos a jelen zajló konzultációk viszonylatában is. Így szeretnénk reagálni a társadalmunkban megjelenő demográfiai változásokra. A munkavédelem az Európai Unió szociálpolitikának mindig is központi témája volt. Így a mi témáknak is. Ami az idősebb munkavállalók munkavédelmét illeti, szeretném elmondani, hogy holisztikus megközelítést alkalmazunk. És természetesen szeretnénk minden munkavállalót bevonni. A rövid bevezetőmet azzal szeretném zárni, hogy nagyon fontos az, hogy a munkavállalókat motiváljuk, hogy tovább dolgozzanak, de fontos azt is garantálni, hogyha nyugdíjba mennek a munkavállalók, akkor egészségesen menjenek nyugdíjba. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, és most szeretném a Kokpen úrnak átadni a szót. Um, I would just remind members of the... Szeretném emlékeztetni a képviselőket, hogy 2012 végén az ajánlások ahhoz vezettek, hogy a legjobb gyakorlatokat megvizsgáltuk a munkavédelem tekintetében. Ezen kívül szeretnénk az eddigi ismereteket is elterjeszteni, hogy az eddigi ajánlások hogyan kerültek végrehajtásra a különböző tagállamokban. A rehabilitáció is ide tartozik, illetve a munkavilágába történő visszatérés. Tehát egy eh, három éves eh, projektet hajtottunk végre, különféle kutatási eszközöket kombináltunk, hogy eh, a helyzetet különféle szinteken vizsgáljuk meg. Először is megvizsgáltuk, hogy mi a tudomány mi a kutatások helyzete a tagállamokban, és hogy milyen kontextusban alkalmazzák a tudományt. Azt is megvizsgáltuk, hogy Európában a tudomány jelen állása szerint hogyan reagálnak az aktuális kérdésekre. Ezen kívül megvizsgáltuk a következő három területet. Az idősebb munkavállalók munkavédelme, munkahelyi egészsége, biztonsága, a gender, az idősebb munkavállalóknál, illetve a rehabilitáció és a munkába történő visszatérés. Tehát a kutatás a munkahelyeken is zajlott, tehát 20 vállalatot látogattunk meg, beszéltünk a szociális partnerekkel, és olyan témákat vizsgáltunk meg, mint a munkavédelem, a rehabilitáció munkába, a történő visszatélés. Gyakran ez volt az első alkalom, hogy az érintettek beszámolhattak tapasztalataikról. 10, 18 nemzetközi szakértőt is bevontunk. Ezen kívül munkahelyi szinten is szerveztünk vitát, a KKV-kban főleg. Beszéltünk a munkáltatókkal, a HR felelősökkel, munkavállalói képviselőkkel, a dolgozókkal, és megkérdeztük, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek, milyen motivációik van. Végezetül pedig száz részvevővel egy szemináriumot tartottunk, amelyen részt vettek a foglalkoztatási szakbizottság tagjai is, hogy vitát generáljunk. Most szeretnék gyorsan emlékeztetni néhány dologra, amit a kutatásaink során találtunk. 31 országjelentést készítettünk, részletes országjelentést, amelyben eh, leírtuk az országok helyzetét, a demográfiai helyzetet, a munkahelyek helyzetét, a gazdasági helyzetét, hiszen ez eh, segít megérteni a különféle országokban az idősebb munkavállalók helyzetét. Megvizsgáltunk stratégiákat is, amelyeket a tagállamokban alkalmaznak, Az elmúlt években számos országban megreformálták a nyugdíjrendszert, és sok országban felemelték a nyugdíjkorhatárt 65 évre, illetve még későbbre kitolták. Azt is részletesen megvizsgáltuk, hogy milyen munkavédelmi intézkedéseket hoztak a különböző tagállamokban, hogy ne rosszabbodjon az idősebb munkavállalók helyzete. Látjuk, hogy láttuk, hogy bizonyos tagállamokban nagyon hatékony stratégiákat alkalmaztak, hogy az érintetteket minél jobban bevonják a munkavilágába. És megvizsgáltuk a különféle politikai kereteket is, melyek segítségével megpróbálják az idősebb munkavállalók helyzetét javítani, illetve azt, hogy minél tovább dolgozni tudjanak. Néhány országban egy minisztérium foglalkozik a kérdéssel, például Finnországban, más országokban pedig több minisztérium felelős a témáért. A különféle politikai területeket átfogó koordináció jellemző a legtöbb országra. Esettanulmányokat is végeztünk a rehabilitációs intézkedésekről, a szakmai rehabilitáció azokat az intézkedéseket jelenti, melyekkel a csökkent munkaképességű embereket segítik visszatérni a munkavilágába. Látjuk, hogy a nem megfelelően előkészített visszatérés az elég gyakran koreai korengedményes nyugdíjazáshoz vezet. A kutatás azt mutatja, hogy eh, az egészségügyi problémák eh, gyakran azt jelentik, hogy valaki nem tud eh, megfelelő ideig a munkavilágában maradni. Ebben a tekintetben a család, az egészségügy, az orvosok is nagyon nagy szerepet játszanak, hogy az érintettek visszanyerjék munkaképességüket. A dolgozóknak természetesen különböző személyre szabott intézkedésekre is szükségük van. Ez pedig a munkahelytől és a személyes képzettségtől is függ a mikro és kis vállalkozások esetében nehezebb a munkavilágába történő visszatérés. És uh, itt uh, ezeken a területeken több intézkedésre van szükség. Az innovatív munkahelyi gyakorlatokat is megvizsgáltuk, hogy uh, hogyan viszonyulnak az idősebb munkavállalók rehabilitációjához a emberi erőforrás menedzserek, a munkáltatók ezeket a tényezőket vettük figyelembe. Észleltük, hogy sok mikro és vállalkozás igazából nem is foglalkozik ezzel a problémával. De az biztos, hogy a demográfiai helyzet miatt minden vállalat rákényszerül majd, hogy intézkedéseket foganatosítson. Elég gyakran adhok reakciók vannak a vállalatok részéről. De nagyon Fontos, hogy átfogóbb humán erőforrás politika alakuljon ki a mikro és kisvállalatoknál is. Tehát tudatosítani kell a problémát. De jó példákat is találtunk intézkedésekről, amelyek szorgalmazzák a megfelelő politikát. De látjuk, hogy minden esetre szükséges tudatosítani a problémát, mit lehet tenni a problémával, és hogy milyen jó gyakorlatok vannak. Most az eredményeinket szeretném összefoglalni. Egy, a demográfia helyzetet tekintve nagy különbségek vannak a tagállamok között. Vannak olyan országok, ahol viszonylag magas az idősebb munkavállalók aránya, vannak olyanok, ahol ez nem jellemző. A jóléti ellátórendszerek, mint például a nyugdíjrendszer is nagyon különböző a tagállamokban, de minden tagállamra jellemző, hogy az idősebb munkavállalókra egyre több szükség van. Tehát a nyugdíjkorhatár megemelését látjuk a legtöbb tagállamban. De nagyon fontos, hogy az idősebb munkavállalók megfelelő munkavédelemben rendelkeznek. Tehát a legjobb példákat Finnországban, Norvégiában, Ausztriában és Németországban láttuk. Tehát mit tudunk a kutatásból levonni? Mindenképpen a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, tehát az egész életen át tartó munkavédelem a megoldás és a tapasztalatcsere. Konkrét intézkedésekre van szükség, és szükség van kor és gender specifikus kutatásokra is, hiszen ezek alapján lehet kidolgozni a munkáltathatósági koncepciókat. Ismét hangsúlyozom, hogy a szociális párbeszéd nagyon fontos, tehát hogy minden érintettet bevonjunk. Ahogy mondtam, integrált politikákra van szükség, amelyek ágazaton, minisztériumokon átnyúlnak. Az egész kutatásunk arra irányult, hogy eh, kampányoljunk az idősebb munkavállalók munkavédelme érdekében. Nagyon fontos, hogy a munkahely minden korosztály számára biztonságos legyen. Nagyon értek, értékes információkat kaptunk a parlamenttől is, az önök szakbizottságától is, és a október 21-ével kezdődő héten kezdjük el az információs kampányunkat, amelyet figyelme kíséretnek a honlapunkon. Természetesen gyakorlatias útmutatásokat is szerettünk volna adni, az ajánlásaink 30 különféle nemzeti változatban találhatók meg az interneten. Ez a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt segítheti. Itt gyakorlati példákat sorolunk fel, hogy hogyan lehet például forrásokat biztosítani az idősebb munkavállalók munkavédelme érdekében. Vizualizáltuk az adatainkat, és amikor online elérhetők lesznek az ajánlásaink, akkor mindenki megnézheti, hogy milyen európai megoldások találhatók. Igazából csak egy kis ízelítőt adhattam a munkánkból. Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma, és hogy bemutathattam a parlament ezen kezdeményezésének a konkrét eredményeit. Tehát köszönöm szépen figyelmet. Thank you. I think we got... Köszönöm. Köszönöm, hogy bemutatta ezeket. Most pedig átadnám Krisztel úrnak a szót, és utána elkezdjük majd a szavazást. Először is köszönöm ezt a rendkívül érdekes előadást. Köszönöm az EU Osának, amiért ilyen hatalmas munkát végeznek a munkavédelem területén, és hozzájárulnak ahhoz, hogy egész Európában egészségesebb és biztonságosabb legyenek a munkakörülmények. Ez nagyra becsüli, nagyra értékeli az Európai Parlament. Amikor az Európai Parlament az EU-s munkavédelmi területekkel foglalkozik, akkor mindig az a célja, hogy a munkavédelmet előtérbe helyezze. Egyetért egyetértünk abban, hogy fenntartható munkakörülményekre van szükség, egészségesebb munkakörülményekre, éppen ezért a tagállamokat és az Európai Bizottságot is arra hívjuk fel, hogy ezeket a vetületeket kiemelje a szakpolitikáiban. Ez minden munkavállaló számára alkalmazni kell ezeket a kísérleti projekteket, és el kell kérni azt, hogy az idősebb munkavállalók is részesülhessenek a munkavédelmi körülmények, a, munka, a munkahelyi körülmények javítását célzó szakpolitikákból. Támogatjuk a tagállamokat abban, hogy az önök tanácsa mentén és biztonságosabb tegyék a munkakörülményeket. Köszönöm. Természetesen megadom a szót a következő felszólalóknak is. Nagyon köszönöm, köszönöm ezt az érdekes bemutatót, prezentációt, amelyben hallhattunk arról, hogy a demográfiai vetület hogyan is alakul Európában. A demográfia igen csak változóban van, egyre több az idősebb ember, az idősebb munkavállaló is, és az ön prezentációjában hallhattuk azt, hogy ha valahol nincs jó megoldás, annak az az oka, hogy nincs elég, elég munkavállaló. Na de mire is alapul ez az információ? Vannak olyan adatbázisok, amelyek szerint erre következtethetünk. Van egy második kérdésem is. A tagállamok elvégzik a jó gyakorlatok cseréjét, ön pedig azt mondta, hogy szeretne egy jó tanácsokat összegző kis kiadványt kiadni. Jó lenne, hogyha ez nem csak a tagállamok számára lenne elérhető, hanem minden vállalat, minden társaság számára. Szeretném tudni, hogy ezt a kis kézikönyvet, mm, ebből a kis kézikönyvből tudná egy olyan változatot készíteni, amely minden tagállam számára elérhető és használható lesz. Talán egy kis rövid válasz az EU-OSA részéről. Köszönöm ezt a megjegyzést, köszönöm a kérdést is. Szerintem az egyik nagy előnyünk Európában az a sokszínűség, az, hogy különbözőek a helyzetek, az észak-európai országokban például az idősebb munkavállalók már a 1990-es években nagy arányban jelen voltak a munkaerőpiacon, és így tőlünk, tőlük tanulhatunk. Tanulhatunk az északi államoktól, láthatjuk, hogy ők a szakpolitikáikat hogyan alakítják, hogyan segítik a munkavállalókat a munkaerőpiacon. Fontos, hogy ne csak azt nézzük, hogy egy munkavállaló alkalmas-e a munkára, vagy nem, hanem alkalmazzuk, a, alakítsuk a munkakörülményeket is a munkavállalóhoz. Ez jó a munkahelynek, és jó a munkavállalóknak is. Számos ilyen példát láthatunk szerte Európában. Természetesen vannak olyan példák is, ahol külön eszközöket, külön alapokat hoznak létre annak érdekében, hogy a munkahelyet alkalmassá tegyék a munka, munkavállalóhoz. McIntyre asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ez nyilván érdekes és fontos téma. Szégyen, hogy nem tudunk megfelelő időben foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Én úgy látom, hogy a munkavállalók és a munkaadók is felelősek a helyzetért. Szerintem a munkaadók ugyanannyira felelősek az idősebb munkavállalókért, mint a fiatalabb munkavállalókért. Attól, hogy valaki idős, attól még nem szabad nem alkalmazni. Egészen egyszerűen külön kockázatértékelésre van szükség, amely külön az idősebb munkavállalókat vizsgálja. Sokan vagyunk, akik úgy érezzük, hogy nem akarunk egyáltalán 50 vagy 60 évesen nyugdíjba menni. Sokan vagyunk, akik még fitnek, egészségesnek érezzük magunkat. Az Egyesült Királyságban a, az 50 év felettiek 62 százaléka azt mondta, hogy fittebb, mint bármikor, mint valaha. A probléma tehát azzal van, hogy a többiek, a fiatalabbak úgy érzik, hogy az idősebb munkavállalók már nem alkalmasak a munkavállalásra. Tehát szerintem a tagállamokat abban kellene támogatni, hogy olyan, szak, olyan szakpolitikákat alkalmazzanak, amelyeknek köszönhetően az idősebb munkavállalók is jól részt vehetnek a munkaerőpiacon. Köszönöm, McIntyre asszony! Természetesen egyet értek McIntyre asszonyjal, a demográfiai változásokkal valóban nagyon komolyan kell, hogy foglalkozzon a mi szakbizottságunk. Éppen ezért azt kérem az elnöktől, hogy szervezzen egy ülést, amely a demográfiai változásokkal foglalkozik, hogy tudjuk az összes vetületből elemezni ezt a kérdést. Köszönöm, mondja az elnök, ez valóban egy olyan kérdés, amelyen már foglalkoztunk, és amelyen még fogunk is foglalkozni. Úgyhogy ezt felírom ezt a javaslatot, és majd megnézzük, hogy mikor tudnánk egy ilyen ülést szervezni, kiket tudnánk meghívni, mikor tudnánk ilyen ülést szervezni, milyen kérdéseket tudunk majd a szakértőknek felvetni egy ilyen tagbizottsági ülésen. Most azonban Eszter ennek a résznek a végére értünk, ugyanis mennünk kell tovább a rendünkkel. Nagyon köszönöm, csak egy javaslatom lenne. Én nagyon sokáig dolgoztam a demográfiai kérdések területén. Szerintem jó lenne, hogyha egy ilyen ülést együtt szervez, szerveznénk az Econ bizottsággal. Econ bizottság és mi. Szerintem ez egy jó ötlet lenne. Rendben, mondja az elnök, sok érdekes kombináció elképzelhető. Erre majd még visszatérünk, mert tényleg egy fontos téma ez a mi szakbizottságunknak. A fiatalok és az idősek kérdése fontos számunkra, úgyhogy lesz is majd egy ilyen közös öm, projektünk, ahol megpróbálunk nekik megfelelő helyet találni a munkaerőpiacon. Most azonban kezdjük a szavazást. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Ha igen, akkor kezdjük is. Az EGA kérelmekkel. Kőolaj és vegyipari termékek, Észtország. Mellette elektronikusan szavazunk, igen. Hát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. Úgy látom, hogy egyel többen vagyunk a néppártból. Egyel többen szavaztak a néppártból. 44-6 az arány. Folytassuk is az európai légiközlekedési stratégiával. D. Kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es okafogyottá válik, minden okafogyottá válik. Folytassuk is a 20 25-ös módosít, 26-os módosítóval, amely kiemeli, hogy a légi közlekedési szektorban verseny van, mellette ellene tartózkodás lehet, hogy elutasítottuk, de ezért inkább ellenőrizzük. Lezárom a szavazást valóban elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette, ellene, elfogadva, F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ös módosító a következő oldal alján, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os módosító mellene ellene tartózkodás elfogadva elutasítva, elutasítva, bocsánat, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es módosító mellette ellene tartoz, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, el kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es, kompromis, 61-es módosító okafogyottá válik, M kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81-es módosító mellette ellene, tartózkodás elutasítva, N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 82-es módosító mellette, arról szavazunk, hogy including the denial or withdrawal or landing rights szó ö, részeket belevegyük-e a kompromisszumba. Tehát ezt a plusz részt beletegyük el kompromisszumba. Ki van mellette, ellene, ki tartozkodik? lehet, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük a 82-es módosítót. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 65-ös módosító, illetve 80-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 80-as módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 80-as módosítót. 82-es helyett a 87-es módosítóval folytatjuk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 88 es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 99-es módosító szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadva, százas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, szerintem, de inkább ellenőrizzük a százas módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 101-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 102-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 102-es módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 103-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es módosító mellette, ellene. Elnézést, ezt ellenőriznünk kell, tehát 104-es módosítóról szavazunk. Megnyitom, lezárom a szavazást, és látom most már, hogy elfogadták. P. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 113 módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8 es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazzunk a véleménytervezetről, a módosított véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Hogyha mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. 46-6. Elfogadtuk, nagyon köszönöm a munkát. És akkor folytatjuk is. A bevízi hajózás területével kapcsolatos szakmai képesítések elismeréséről szóló szavazással. 65-ös 65-ös módosító, ellenőrizzük először is. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. H. Kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizni kell a H kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőriznem kell ezt is. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 51-es módosító, szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os módosító mellette, ellene, tar- tartózkodás ellenőriznünk kell a 16-os módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es cikk, 17-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 20-as módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást a 20-as módosítóról elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell a 21-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 76-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, de inkább ellenőrizzük a 76-os módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 77-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 84-es módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. N kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 86-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 90-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es módosító szóbeli módosítóval a minimum szót required szóra cseréljük. Van valamilyen ellenvetés? Hogyha nincs, akkor a 31-esről szavazunk ö, mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 31-es módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 93-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 94-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95-ös módosító, illetve 94-eset inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtok, Elfogadtuk mindenképpen. 95-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96-os módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 96-os módosítót. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as módosító és 99-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 33-as és 99-es módosítót így együtt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 34-es módosító és 100-as módosító, együtt szavazunk erről a kettőről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva de inkább ellenőrizzük. 34-es és 100-as módosítóról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 35-ös módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 104-es módosító, ről nem szavazunk okafogyottá válik, úgyhogy 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 100 105 106-os módosító, mellette ellene tartózkodás. A 37-eset ugye visszavontuk, úgyhogy a 106-osról szavazunk. Tehát a 106-osról szavazunk most, ki van mellette, ki van ellene, ellenőrizzük a 106-os módosítóról a szavazást, megnyitom a szavazást a 106-os módosítóról, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 38-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 108-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es módosító és a 111-es módosító együtt, mellette ellene tartózkodás inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 40-es és 111-es módosítóról, lezárom a szavazást. elfogadtuk. 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Inkább ellenőrizzük a 45-ös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 46-os módosító mellette ellene elfogadtuk. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás szerintem inkább ellenőrizzük a hármas módosítóról szóló szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, 8-as módosítóról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadva. 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es preambulum bekezdés első rész 64-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük inkább, tehát 64-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, egyel elfogadtuk. Második részről szavazunk most azt, illetve nem szavazunk, ezt visszavontuk, úgyhogy jöhet a 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük ezt az utolsót. Lynn Boylan módosítója. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en szavaztak mellette, úgyhogy elfogadtuk. A véleménytervezet, módosított véleménytervezetről szavazunk most elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. nyolc. Gratulálunk. Elfogadtuk. Lynn Boylan jelentéstervezetét gratulálunk a munkájáért. Munkájához.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 Rendben, Milán asszony véleménye következik. A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségei. Egyetlen frakció támogatta a kompromisszumos javaslatot, úgyhogy a szakbizottságnak kell eldöntenie, hogy szavazzunk-e vagy sem. Elektronikusan fogjuk ezt eldönteni, a szavazást megnyitom. Megismétlem tehát, nagyon sok kompromisszumos módosító javaslat van, de ezek alacsony támogatottságot kaptak, van amelyeket csak az FDD támogatja, úgyhogy most arról kell szavaznunk, hogy szavazunk-e egyáltalán. Elnök asszony, az én frakcióm egyik kompromisszumot sem írta alá, de ennek ellenére azért lehet, hogy néhány mellett fogunk szavazni, így tehát az volna a demokratikus eljárás, ha folytatnánk a szavazást. Elnök, ez megfelelő a többi frakció számára? Rendben van. Akkor szavazunk úgy, ahogy tervbe volt véve. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ez így nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan fogjuk ellenőrizni a 19-est. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. A titkárság azt mondja, hogy ez így nem volt egyértelmű, és azt javasolja nekünk, hogy ismételjük meg ezt a szavazást. Így is teszünk. Akkor még egyszer mondom, hogy a 19-es módosítóról fogunk szavazni, és a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Rendben van, elfogadtuk. nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, Azt hiszem, hogy ezt is elektronikus módon ellenőriznünk kell, tehát az 58-asat ellenőrizzük géppel, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Bár az elnökasszony nem látja az eredményt a kijelzőn. E kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 22-es módosító, illetve azt mondja a titkárság nekem, hogy ez okafogyottá vált, akkor a 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Több képviselés bekiabál mikrofonon kívül, hogy szerinte elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük? kérdezi az elnök. Rendben van, akkor ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, és valóban elutasítottuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szerintem ez teljesen egyértelmű volt. De ha valaki ragaszkodik hozzá, akkor ellenőrizhetjük géppel. F kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igen, elutasítottuk. Mi a következő? Kérdezi az elnök a titkárságtól. 31. Bocsánat, mondja az elnök asszony, akkor 34. 34 mellette, ellene, tartózkodás, Ezt is ellenőrizni fogjuk géppel. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 13-13, vagyis elutasítottuk. 35 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 85-öst visszavonták, úgyhogy a G kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 49. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 50. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. I kompromisszum. A 37-es szeretnék ellenőrizni? Ám legyen, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A J kompromisszumot fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatvankettő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. M kompromisszum mellette, 73-ashoz vissza kell lépnünk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74. A 73-asat szeretnék a kollégák ellenőrizni, úgyhogy a 73-asról a szavazást megnyitom. 73, még egyszer mondom, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. és ezt elfogadtuk. A 83-as következik a hetedik oldalon, mert minden kiesik előtte. Úgyhogy a 83-ashoz kell ugrani a hetedik oldal tetején. 83. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 83-ast ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. A kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tizenhetes módosító. A szavazást megnyitom, mondja az elnök asszony, illetve bocsánat, nem nyitom meg mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A végszavazás következik a véleménytervezetről. A módosított formában géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Milyen asszony szeretne szót kérni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék természetesen köszönetet mondani minden egyes árnyékjelentéstevőnek és a csapatuknak, akik nagyon jó hangulatban dolgoztak együtt velem ezen a rendkívül technikai jellegű szövegen. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívül technikai jellegű volt ez a vélemény és azért, mert technikai jellegű volt, ezért megpróbáltuk semlegesen megközelíteni ezt a témát, és 85 olyan módosító is érkezett, amely hosszabbá akarta tenni a szöveget, pedig tudjuk, hogy egy ilyen szöveget erőteljesen korlátoznak a szabályok, hogy milyen hosszú lehet. Ennek ellenére a módosító 90%-át megpróbáltuk figyelembe venni a kompromisszumok kidolgozásakor. Azt hiszem, hogy ennek a szakbizottságnak a történetében nem volt még olyan, hogy ennyi módosított és ennyi kompromisszumot visszautasítottak volna. Hát tudomásul veszem ezt, jegyzem ezt, de az eredménynek tulajdonképpen olyannak kell lenni, amiből tanulunk, és azt is tudjuk, hogy az is tény, hogy az euroszkepticizmus hívei folyamatosan növekszenek, egyre többen gondolják azt, amit az euroszkeptikusok gondolnak, és amikor véleményt írunk az illetékes szakbizottsághoz, akkor ne feledjük el, hogy ez a szociális szakbizottság, és hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés mindenki számára rendkívül fontos, úgyhogy nem vagyok csalódott, de azért engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez itt egy jelmezbál, ez itt egy vicc, elnézést a kifejezésért, mert alapvetően tisztelem ennek a szakbizottságnak a munkáját, de ami ma itt volt, az vicc. Köszönöm szépen. Esetleg tovább léphetnénk a következő szavazásra? Természetesen tovább lépünk, ez a Pirinszki jelentés lesz. Ez a következő szavazásunk a mai napon, és az egyes kompromisszummal kezdjük a szavazást, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. elektronikus szavazást kértünk, mondja Pirinski úr, a hármas kompromisszum esetében. Felálljak? Elnézést mondja az elnökasszony, többen beszélek egyszerre. Stand up. On this one. Do we have it? And I guess Agnes also uh, will stand it's up. It's uh, enough to have a roll call vote on compromise three, so we'll go through with that. Tehát akkor a harmadik kompromisszumnál járunk, és akkor géppel fogunk szavazni, és a szavazást megnyitom. Gondolom, hogy Pirinszki úr is most már tudja, hogy mi történik. Még mindig nyitva van a szavazási lehetőség. A harmadik kompromisszumnál járunk. Pirinszki jelentés, és most lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, Sajnos nem láttam egyértelműen az eredményt, úgyhogy ellenőriznünk kell a 15-ös módosítót. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Tizennyolcas módosító mellette. Ellene tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell, tehát a 18-as módosítóról a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Az a néppártól egyre több szavazatot kaptunk, mint lehetne. Most már jó az eredmény, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 34 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. A 44-esnél járunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 46 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 50 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell a 61-esről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 67-est ellenőrizzük? Igen, azt hiszem, hogy nem volt egyértelmű. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük le a 72-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazást kérünk, mondja Pirinszki úr. Tehát elektronikus szavazást kérek az egész véleményről szóló szavazásnál. Rendben van, ezt megszavaztuk, tehát akkor a véleménytervezetről most szavazunk elektronikus módon. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. És elfogadtuk 43 támogató szavazat, két ellen szavazat ellenében. Yes. Thank you for, uh, the... Köszönöm szépen, Pirinszki úr, a jelentést. Akkor most áttérünk a következő témánkra, tehát az élet hosszig tartó tanulás. Várunk. hogy egy kicsit csendesebb legyen. De mivel Hendel úr még nincsen itt, a szót átadom. Sajdrová asszonynak a szót. Sajdrová asszony, öné a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából abból indultam ki, hogy Hendel úr szólal fel, de árnyék előadóként nagyon szívesen elmondom mondandómat a néppárt részéről. Azon a véleményem vagyok, hogy Hendel kolléga nagyon jól vázolja a helyzetet, az európai képesítési keretrendszert nagyon jól leírja és támogatja az Európai Bizottság azon szándékát, hogy ezt a keretrendszert aktualizálja. Az európai kvalifikációs, az képesítési keret az nagyon fontos a polgárok számára, azonban nagyon fontos az egész Európai Unió számára és a munkaerőpiac számára. Nagyon fontos az oktatási rendszerben is ez a képesítési keretrendszer. Hogy közös európai képzési térséget hozzunk létre. Az európai képesítési keretrendszer teljesíti ezeket a célokat, azonban látjuk azt is, hogy szükséges, hogy aktualizáljuk. És hogy javítjuk az alkalmazást alkalmazhatóságát, hogy tényleg megfelelni az elvárásoknak. És az Európai Bizottság ebben a tekintetben javaslatot tett, mely véleményem szerint nagyon jó, és az előadó pedig figyelembe vette a bizottság ezen javaslatát. A célunk a mobilitás és a foglalkoztatás javítása. Ahogy említettem, az oktatási rendszerek mind profitálhatnak ebből a képesítési keretrendszerből. És amennyiben szeretnénk megreformálni az oktatási rendszert, akkor is szerepet játszik ez. Itt a harmadik államokkal történő együttműködésben is fontos szerepe lehet, ahogy Hendel úr jelentésében is szerepel is. A jelentés véleményem szerint nagyon jó, és további eszmecserékre ösztönöz. El kellene gondolkoznunk azon, hogy eh, az európai képesítés keretrendszert rendszeresen aktualizáljuk. A kollégám lát is erre lehetőséget. Fontos az, hogy eh, a módosítókat is megfelelő számban benyújtsuk. Kedves kolléganök és kollégák, örülök a vitának, és utalnék arra is, hogy a képesítési keretrendszer felülvizsgálata az úgynevezett új készségek agenda része. Véleményem szerint ez pedig egy nagyon jó hozzájárulás ahhoz, hogy javítsuk a munkaerőpiaci helyzetet, hogy javítsuk a foglalkoztatási kvótát, a mobilitást. Tehát nagyon jó konkrét eszközről van szó amelyel az Európai Unió hozzájárult a helyzet javításához. Tehát eh, támogatom a javaslatot, és eh, ebben a szellemben várjuk a módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is néhány szót szólok. Néhány tagállam. A európai képesítési keretrendszert, bizonyos, tehát bizonyos tagállamok már végrehajtották, és bizonyos tagállamok rendszeresen aktualizálják a képesítési keretrendszert. 2008-ban volt egy első ilyen felszólítás, és néhány tagállam 2010-ig ezt meg is tette. Úgy vélem, hogy ha új aspektusokat szeretnénk a keretrendszerhez hozzáfűzni, akkor el kell kezdenünk. A bizottsághoz is van néhány kérdésem, és pedig hogyan foglalkozzunk az informális, illetve a nem formális úton megszerzett ismeretekkel. Tehát hogyan lehet elismerni ezeket az ismereteket? És szeretnénk hallani, hogy a bizottság milyen konkrét lépéseket tervez ezen a téren. Néhány ország foglalkozott már ezzel, Tehát meg kell néznünk ezt a dolgot. A tagállamok a saját nemzeti rendszereikben is alkalmazzák. És eh, nagyon lényeges lenne az, hogy az alacsonyabb eh, szociális-gazdasági helyzetben eh, élők is profitálhassanak a rendszerből. Azt is szeretném tudni, hogy a bizottság eh, hogyan szeretné úgy eh, megvalósítani a keretrendszer átalakulását, hogy ne legyen eh, kihatással a tagállamok tanterveihez. Véleményem szerint alapvető fontosságú hogy úgy hajtsuk végre a reformot, hogy összhangban álljon a tagállamok tanterveivel. Néhány megjegyzést tettem volna, és érdekelne, hogy a bizottság hogyan látja a helyzetet. De most Sitnyánszká asszonynak adom át a szót, aki szintén társ előadó. Köszönöm szépen. Örülök, hogy nem csak az Európai Unióval foglalkozunk a keretrendszerben, hanem a harmadik országokkal is. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy szeretnénk a kölcsönös elismerést garantálni harmadik országokkal is. Tehát olyan országokra gondolok, amelyek az Európai Unió közeli szomszédai, például Ukrajna. Én nagyon örülnék neki, hogyha minél több országra kiterjedne a rendszer. És technikai kérdésekről is szólhatnánk, tehát hogy például a bizottság hogyan kezeli azt az anomáliát, hogyha ellentmondásba kerül a képesítési keretrendszer a nemzeti tantervekkel. Köszönöm. Madame Weber. Davis asszony. Uh, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen. Mindenek előtt értem, hogy itt uh, a legjobb az lenne, ha minden kérdést külön tárgyalnánk meg. Szerintem eljárási okokból lenne ez ajánlott. Hiszen az egész dolog jellege viszont olyan, hogy nem nagyon tudjuk az egyes aspektusokat egymástól elválasztani de az is fontos, hogy a bizottság hogyan látja majd a informális képzés kérdését. Hiszen szerintem alapvető fontosságú dolog ez, és ennek vissza kell tükröződnie a képesítésekben is. Tehát főleg akkor, amikor az életen át tartó tanulásról van szó. Tehát a kérdéseinkben ennek is vissza kell tükröződnie és a állásfoglalás tervezetben is. Ez a dolog sokkal összetettebb, és az Európai Uniót és a migrációt is figyelembe véve új vetületei is vannak a kérdésnek. Biztos vagyok benne, hogy ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozni fogunk majd. Köszönöm. Köszönöm. Itt a Lókusz képviselő. Nem tudom, hogy a gui t képviseli valaki. Nem tudom. A zöldek részéről szerette valaki felszólalni? Igen, köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben osztom a kérdéseket, amelyeket az elnök asszony feltett. Látjuk, hogy nem értük még el az egész célunkat. Teljes mértékben támogatom azokat, akik tehát teljes mértékben értem azokat, akik a formális és nem formális ismeretszerzéssel szeretnének foglalkozni. Hiszen az informális képzés bizonyos tagállamokban, tehát az én országomban is nagy szerepet játszik, tehát marketing specialisták, jogi specialisták vannak, akiknek eh, nem formális úton lettek megfelelő ismereteik, tehát vannak például programozók, akik autodidakta módon tanultak például. A másik megjegyzésem az, hogy a nemzeti és az összeurópai eszközöket eh, is eh, alkalmazni kell a munkaerőpiaci szükségletekhez. A petíciós bizottság tagjaként szeretném elmondani, hogy nagyon sok petíciót kaptunk, ami a képesítések elismerésére vonatkozik. Tehát főleg a kelet-európai országok részéről. Tehát egy meghallgatás, ahol sok szakértő részt vett, szintén megmutatta, hogy ez mennyire lényeges probléma. Tehát már csak a petíciók magas száma is mutatja. Örülök, hogy engem nevezett ki a foglalkoztatási szakbizottság, hogy megnézzem, mi történik ebben a tekintetben a petíciós bizottságban. De itt mindenképpen szeretném a figyelmüket erre a témára is felhívni. Tehát remélem, hogy jó módosítókat kapunk. Köszönöm szépen. Ágrasszony? Köszönöm, tisztelt elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Ezért az első véleménytervezetről, amelyen még tudunk dolgozni. Nem minden, van, egy pár pont, ahol szeretnék javaslattal élni, ugyanis amikor um, egész életen át tartó tanulásról beszélünk, akkor én néha arra gondolok, hogy emögött, a fogalom mögött meghúzó, meghúzódik egyfajta látható kockázat a különböző tagállamok részére. Milyen kockázat is? Az, hogy annyira bizonytalanná vált a munkaerőpiac, hogy állandóan új és új készségeket kell elsajátítani, hogy nehogy elveszítsék a munkavállalók a munkahelyüket. Amikor modernizációról beszélünk, az oktatási rendszerek modernizálásáról, akkor én például Olaszországban azt látom, hogy ez a modernizáció hozzájárul egy olyan munkaerőpiac kialakításához, amely csak a versenyre alapul, a féktelen liberalizmusra, és amely olyan munkaerőpiac, amely földre kényszerítette azt a termelési rendszert, amelyel rendelkezett. Minden tehát a versenyképesség oltárán feláldoztunk. A másik állásfoglalásban is ezt hallhattuk, tehát hogy mindig-mindig új készségeket kell tanulni, modernizálódni kell, meg kell újulni, nem szabad lemaradni a az állandó fontos változások mögött, amelyeken Európa átmegy, de úgy tűnik, hogy az európai állampolgárok nem tudják felvenni a lépést ezekkel a változásokkal. Lenne egy másik megjegyzésem is. Nagyon gyakran beszélünk a formális, nem formális oktatásról. Gondoljunk egy kicsit arra, hogy milyen készség milyen oktatásadó rendszerek vannak a tagállamokban. Mindez mm, sokszínű a tagállamokban, és ezeket a sokszínű rendszerek, ezekben a sokszínű rendszerekben oktatjuk állampolgárainkat. A készségek elismertetése, a kompetenciák elismerése szerintem a migrációs áramlat fényében is érdekes lehet, ugyanis próbáljuk megérteni, hogy melyek lehetnek azok az ágazatok, amelyekben még szükség van munka, munkaerőre, hány éves munkaerőre van szükség, ezt is meg kell vizsgálnunk, hogy lehetőségeket tudjunk ajánlani, olyan lehetőségeket, amelyek megfelelnek a munkavállalók képességeinek. A kulturális örökségünk védelme is a feladatunk. Olaszország, ami a készségek elismerését illeti, igencsak le van maradva sajnálatos módon. Hazám azt hiszem az egyetlen ország, amely nem értette még meg, hogy mennyire fontos harmonizálni a készségrendszereket. Ez súlyos gond, de Olaszország viszont a, az az ország, amely a leginkább befogadja a bevándorlókat, tehát ezen a téren hatékony eszközzel élünk, és fenntartható módon kezeljük a migráns bevándorló áradatot. Ezeket a megjegyzéseket majd természetesen el fogjuk, el fogjuk juttatni az előadónknak is. Köszönöm. Köszönöm, Máltány úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Igaz, hogy a diplomák és a képzéseket, diplomákat, képzéseket jobban el kellene ismerni az Európai Unióban, ahogy is az oktatási rendszerek még mindig túlságosan különböznek egymástól, és így kevés mobilitást tesznek lehetővé el az Európai Unió a múltban már próbálta uniformizálni, egységesíteni a képzéseket. A 2000-es években az LMD, vagyis alapképzés, mesterképzés, doktorképzés rendszert hozta létre, ez Franciaországban is működik. Ezen rendszerben ekvivalenciákat már létre lehet hozni. Ma úgy látjuk, hogy a mesterképzés nagyjából egy egységes mindenhol, tehát érettségi plusz 5 év, azonban a doktori, illetve az alapképzés az eléggé el, eltérő. Például az alapképzés lehet 2, 3, 4 év alatt is elvégezni, specializációtól függően. A megfeleltetés kérdése a mobilitás kérdését, mobilitás tár, tárgabb kérdését is felveti. A készségeket egy, e, uniformizálni kellene, így hozzá lehetne járulni a munkavállalók mobilitásának növekedéséhez, Ez azonban szegénységhez vezethet, szegénységhez, akik ugyanis a munkavállalókat több ezer kilométerre el akarjuk vinni, a, el akarják vinni a munkahelyüktől, a családjuktól, az otthonuktól, a gyökereiktől el akarják őket szakítani. Jelenleg az összes európai szövegben illúziókat adunk a bevándorlóknak. Nem csupán arról beszélünk, hogy az európaiak, ka, európaiaknak a képesítését Európában hogyan lehet elfogadni, hanem már arról is beszélünk, hogy a harmadik országból, külföldről érkező érkező képesítését hogyan lehet elfogadtatni. Mi vagyunk a dalus, nekünk kell kevesebb, mint hat hónap alatt munkát találni a bevándorlóknak, pedig még a saját fiataljainknak sem tudunk munkát adni. Mona Sertjé asszony, itt már be is fejeztem, remélem látta, hogy nem sokat beszéltem. Köszönöm. Madame Sojdrova. Sojdrova asszony. Ano, děkuji. Já jsem ještě chtěla takové eh, do... Köszönöm szépen még egy kiegészítést tennék, és a bizottság képviselőjétől is kérdeznék valamit, mielőtt benyújtjuk a módosítókat. Tehát a kérdésem az, hogy a tanács ajánlásait hogyan veszik figyelembe. Most már megvannak a parlament és a tanács ajánlásai. Tehát a képességek tekintetében a következőt szerettem volna megkérdezni a bizottság képviselőjétől. A tagállamok támogatását is megkapja ahhoz, hogy az európai képesítési keretrendszert megváltoztassák, és pedig nagyobb mértékben megváltoztassák. Vannak olyan értesüléseim, hogy eh, néhány tagállam úgy gondolja, hogy eh, túlságosan korai, hogy eh, nagyobb változtatásokat eszközöljünk, mivel az eddigi szabályokat, az eddigi képesítési szabályokat még nem hajtották végre. És ezt a kolléganőm is igazolta. Tehát ez egy olyasmi változás, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy könnyebben alkalmazzák, könnyebben hajtsák végre a képesítési keretrendszert. Köszönöm. Mr. Gerike? Gerike úr? Köszönöm. Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszeréről való vitát nagyon fontosnak tartom egy olyan párt részéről, amely a családokkal foglalkozik. És múlt héten találkoztam fiatal anyákkal, és tőlük is hallottam, és több anyától is hallottam, hogy figyelni kell szülőként, anyaként, hogy nehogy valahogy elveszítsük a csatlakozást. Tehát keményen, keményen szóltak hozzá, mert azt mondta, hogy a csecsemők ezekkel való foglalkozás alatt az ember elhűl. Nem, ez, ez nem így van, hiszen eh, amíg az ember a gyermekeivel foglalkozik, amíg eh, anya, apa, az olyan, eh, olyan ismereteket ad, mint egy iskola sem. Hiszen az apák, anyák olyan kompetenciákat, olyan képességeket sajátítanak el, amelyeket máshol sehol nem tudnak, és ezeket a tapasztalatokat visszaviszik a munkahelyükre, vagy akár ha önállóak, akkor is nagyon sok járulékos ismeretet kapnak. Ezek a szülők fektetik le a gyermekeik egész életen át tartó tanulásának az alapkövét. Tehát nagyon fontos az, hogy a szülőket is figyelembe vegyük. Nagyon jó lenne, hogyha az anyák olyanokat hallanának, hogy hú, de jó, hogy anya vagy, de jó, hogy ennyi mindent megtanulsz, de jó, hogy megtanulod az idődet így menedzselni. Köszönöm. Thank you, Madame Sander. Merci, Madame la Présidente. Most... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos ilyen keretrendszerrel rendelkezni, és ezt megerősíteni. Ez annál inkább igaz eh, a határ régiókban, ahol is a mobilitás mindennapos, a munka miatti mobilitás mindennapos. Mondanék is egy példát, pár hónap, pár napja Elzászban jártam, régiónban, és azt láttam, hogy a francia és a német munkaerőpiacon nagy a különbség. A németeknek szükségük van a munkavállalókra, francia oldalról viszont munkanélküliség van. Beszélgettem érdekelt felekkel és képesítő intézményekkel, alap, illetve továbbképzés nyújtó intézményekkel, és azt látom, hogy van probléma, nem ismerik el, egy, el a, sem a készségeket, sem a diplomákat, ugyanis francia részről sok, minden, sok embert képzünk, de a készségeiket lengyel a másik országon, tehát Németországban nem ismerik el. Tehát szerintem szükség van arra, hogy legyen egy megfelelő keretrendszer, amelyet európai szinten meg is erősítünk. Köszönöm. Thank you, Madame Moran Chachi. You hadn't asked for the floor? Valaki, Valaki más? No. Uh, perhaps uh, the... Talán a bizottság képviselője hozzáfűz valamit. The floor is yours. Öné a szó. Sorry. <laughs> Um, I just want to... Csak uh, köszönetet szerettem volna mondani a megjegyzésekért. Megnézzük. A szempontjaikat természetesen volt egy kérdés, hogy támogatják-e a tagállamok a mi javaslatunkat, de pillanatilag tárgyalunk a tanácssal, tehát még, még nem tudunk semmit sem mondani. Várnunk kell, és utána jelentkezem. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Hendel úr nincs itt. A kérdést nyitva hagyjuk, visszatérünk rá. Hiszen minnyáink számára nagyon lényeges. Hiszen eh, az egyik eh, fő rendi pontunkról van szó. A módosítók határideje október 19-e 12 óra, és november 29-én szavazunk róla, és a decemberi plenárison 2016-ban szavazunk. Akkor áttérünk a tízes napirendi pontra, ez pedig a készséggarancia létrehozása, Hendel úr nincs még itt. Áttérünk a társelőadókra. A legtöbben itt vannak. Morán Sartier asszony, akkor most szót kap. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni ezt a tervezetet és a szóbeli kérdést, amelyet az AMPL szakbizottság elnöke, Thomas Handel nyújtott be. Valóban arról van szó, hogy egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely rendkívül fontos, amelyel foglalkoznunk kell nem csak nekünk, hanem a tagállamoknak is. Nagyon büszkék vagyunk az elnökünk kezdeményezésére, arra, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. A frakcióm, vagyis a néppárt benyújtott módosítókat, ugyanis szerettük volna még tökéletesebbé tenni ezt a szöveget. Egy központi pontot kiemelnék ebből a munkából, ez pedig a következő. Szeretnénk megmutatni, hogy van kapcsolat, valós kapcsolat a képesítés nélküli munkaerő és az alacsony versenyképesség az alacsony gazdasági teljesítmény között. Európai szinten nem akarhatunk gazdasági dinamizmust ösztönözni, úgy, hogyha nem vesszük figyelembe a képesítés nélküli munkavállalókat. Ezt a pontot szerettem volna mindenképpen kiemelni. A második pont pedig a következő. El kell érnünk azt, hogy az elért, a már elért kompetenciák, amelyeket ezek a munkavállalók elsajátítottak, esetleg a képzési rendszeren kívül ezeket a készségeket is el lehessen ismerni, és egy olyan pillér alap alakuljon ki, amelyel fel lehet venni a harcot a képesítés nélküli nehézségek ellen. A modernizáció, a digitalizáció, még messzebbre visz minket, még messzebbre viszi a munkaerőpiasztól azokat a munkavállalókat, akik képesítéssel nem rendelkeznek. Plusz erőfeszítésre van tehát szükségünk, ez nagyon jól elő is jön abban a kérdésben, amelyet a bizottságnak teszünk fel. Van egy aggasztó pont, egy picit talán sért is ez a pont, mindjárt meg fogják érteni, hogy miért vagyok ennyire érzékeny az összes tagállamot nem mobilizálhatjuk egy ilyen fontos, alapvető kérdésben, vagyis a készség garanciában, anélkül, hogy a tagállamok számára nem nem tesszük mindezt kötelezővé. Még mindig opcionális dolgokról beszélünk, még mindig opciókról beszélünk, és azt látom, hogy az európai szociális alapunk igencsak szegényes, és ebben a témában még szegényebb. A fiatalok munkavállalását támogatnunk kell az európai szociális alapból, minden munkaerőpiacra visszavezető szakpolitika a szociális alapból finanszírozódik, mindent ebből finanszírozunk. Szerintem, hogyha Európa végre meg akarja mutatni, hogy elkötelezett ilyen politikák végrehajtása mellett, a megfelelő forrásokat is rendelkezésre kell, hogy bocsássa. A az alapokat, az emberi tőke, a munkavállalás segítő ö, ö, alapokat rendelkezésre kell bocsátani. Erről sokat beszélünk itt ebben a parlamentben is. Szerintem az ilyen kérdésekben elkötelezetteknek, határozottaknak kell lennünk, és használnunk kell ezeket az alapokat, ugyanis amikor mindez el kerül a tagállamok, a régiók szintjére, hogyha nincs megfelelő pénz, megfelelő költségvetés a politikákhoz, akkor hiába magyarázzuk, hogy ez nagyon fontos, a tagállam azt fogja mondani, hogy nincs elég forrás. Tehát az európai szociális alapot, alap nem szabad, hogy az egyetlen alap legyen, amelyel a ifjúsági garanciát, a készséggaranciát elnézést finanszírozzuk. Szerintem valóban eltökéltnek kell lennünk, és mindezt elérhetővé kell tennünk a tagállamok számára. A néppárt tehát teljes egészében támogatja ezt a kezdeményezést, de őszintén szólva még több ambícióra lenne szükség, jobban kellene támogatnunk a készséggaranciákat. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Thank you, uh, Mr. Pavel. Köszönöm, Pavel úr. Thank you. Um, Köszönöm. Üdvözlöm a készséggaranciát, és szerintem Európának nagyon lényeges lesz. De szerintem a tagállamoknak még tudatosítaniuk kell, hogy miről is szól. Tehát ide tartozik a továbbképzések, a felnőtt képzés, bármilyen formában. Ez pedig nagyon lényeges a nemzeti szinten, hogy pontosan megértsék, hogy miről van szó. Nagyon fontos a európai munkaerőpiaci szükségletek szempontjából is. Ez a kezdeményezés jogilag nem kötelező. A tagállamoknak lehetőségként ajánljuk fel, hogy igazi, differenciált rendszert hozhassanak létre. Még három dolgot szeretnék kihangsúlyozni a készséggarancia tekintetében a tagállamoknak a közös európai elveket eh, át kell ültetniük a hazai gyakorlatba, hogy elismerjék kölcsönösen formális és nem formális készségeket. Tehát a formális és nem formális eh, készségek elismerése nagyon fontos a munkaerő integrációja érdekében. Nagyon fontos, hogy a szubszidiaritás elvét is alkalmazzuk. A bizottságnak pedig támogatnia kell a tagállamokban elért haladást. Harmadsorban a tanácsnak is javaslom, hogy szíveljék ezt meg, hiszen Európa nem engedheti meg magának, hogy alacsony képesség, alacsony képesítésű legyen a munkaerő. Köszönöm. Trebézius asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, elvileg a kompetencia garancia, a garancia nem rossz ötlet, hogy minden társadalomban felmérjük a meglévő készségeket. Azonban az Európai Unióban a képzés, oktatás nemzetállami kompetencia. Németországban nem is nemzetállami, hanem tartományi felelősség. És itt tartományi és regionális szinten járnak el. Megvannak a saját modellek, ami nyilván bizonyos konkurenciát is jelent. Szerintem ne próbáljunk minél több kompetenciát Brüsszelbe hozni. Az embereknek nincsen eh, szükségük a gyámkodásra. Az emberek a szükségeik szerint a helyszínen szeretnék megoldani a problémáikat. Ez a szubszidiaritás elve. A társadalmunk forrásai korlátozottak, és a decentralizált döntéshozóknak a dolga, hogy töntsön. Az Európai Unió úgy játszhat itt szerepet, hogy például javaslatokat tesz, illetve ismereteket terjeszt az egyetemeken, a főiskolákon, és az ECR pedig támogatná a regionális innovációs klaszterek létrehozását is. Tehát, hogyha a bizottság javaslata ebbe az irányba mozdul el, akkor a számunkra ez lenne a megfelelő döntés. Köszönöm. Köszönöm. Léber assz- Weber asszony, köszönöm szépen. Önök asszony. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy több tízmillióan vannak Európában, akik alacsonyan képzettek, nincsen digitális képesítésük, tehát valamit tenni kell. Egyireileg úgy gondolom, hogy egy kicsit mélyebbre kell haladnunk, és meg kell nézni, hogy mi ennek a helyzetnek az oka, mik az okai. Hiszen a tagállamok és az Európai Unió, az Európai Bizottság feladata is, hogy egy átfogó megközelítést alkalmazzon, tehát hogy ne csak a jelenlegi helyzettel foglalkozzon, hanem hogy a jövővel is. Hogy nézze meg, hogy a jövőben hogyan lehet ilyen helyzeteket elkerülni. Tehát az iskolából való kimaradás okai micsodák? Mi az oka annak, hogy funkcionális analfabéták vannak? És ezt össze lehet kapcsolni a szegénység, a mély szegénység elleni harccal. Ezt rövid, hosszú és középtávon is meg kell szívelni. És szerintem ambiciózusabbnak kell lennünk ezekben a kérdésekben. És szerintem az állásfoglalás tervezett esetében is. Egyidejileg úgy gondolom, legalábbis én, hogy ne, ne stratégiát ha, hogy stratégiát, ne stratégiát kérjünk a bizottságtól, hanem hogy könnyítse meg, tehát a bizottság közvetítő legyen a tagállamok között. Hiszen eh, az Európai Unióban vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon sikeresen felvették a harcot az alacsony képesítés, az analfabetizmus ellen, amelyek a készségeket fejlesztik. Tehát a bizottság valahogy összegyűjtetné véleményem szerint a jó gyakorlatokat, és egyéb tagállamokat is bevonhat. De van még egy aspektus, amely néhány kérdőjelet is, fel, is felvet. A bizottságnak meg kell könnyíteni a szociális partnerek helyzetét is számomra nem lenne könnyű megérteni, hogy miért kérjük a bizottságot meg, hogy tegyen valamit, hiszen ez szerintem olyan dolog, amit a tagállamokban kell megoldani. Tehát én otthon, ha hazamegyek, szervezek egy szemináriumot, ahol az érintetteket összehozom. És szerintem ez így nagyon jó. És szerintem így kellene dolgoznunk. Tehát a tagállamokat szerintem eh, sokkal jobban eh, bele kell vonni a dologba. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönöm. Lynn Boylan nincs itt. Valaki más szeretne felszorolni a GUE részéről. Ha nem, akkor zöldek, Meszerics Tamás, aki nincs itt, ő sincs itt, Laura Agea, ő mindig itt van, úgyhogy a zenéje szó. Köszönöm, elnök asszony. Én ebben a véleményben pár aggodalomra adó okot látok, el is mondom, hogy melyek ezek. Itt so, olyan, fi, olyan ö, felnőttekről beszélünk, akiknek nincs alapkészségük, ö, nincs olvasási, digitális, matematikai alapkészségük. Ez aggodalomra ad okot. Ezekről az emberekről úgy beszélünk, mint akik nincsenek a piacon, és azon gondolkodunk, hogy újra valamilyen új képesítést kell nekik adniunk, hogy a munkaerőpiacon helyet találjanak maguknak. Miért nem tesszük fel a kérdést, hogy ezek az emberek miért nincsenek jelen a piacon, és miért próbálunk most megoldást keresni? Az elmúlt 15-20 évben úgy látom, hogy mm, bizonyos szakmaiság egyen, egyes országokban, például Olaszországban nagyon nagyon kiemelkednek. Például Olaszországban a kézműves ipar ilyen. Családok dolgoznak, egyének dolgoznak, és adják át a készségeiket, a tudásokat generációról generációra. Így gazdagságot és munkaerőt, munkahelyeket teremtenek. Nem olyan emberekről van itt szó, akik nem tudom hány képzéssel rendelkeznek, egészen egyszerűen a kötelező iskolai éveket járták ki, azonban munkahelyeket teremtenek, munkahelyeket garantálnak, és hozzájárulnak a fenntartható minőségi gazdasághoz. Ma olyan társadalomban élünk, ahol sorozatos termékeket vásárolunk, amelyek olcsóak, de gyorsan le kell őket cserélni. A kézműves termékek, amelyek amiket egyes emberek készítettek kézzel, egy egész életen át tartottak. Ez a gazdagság ma már nem működik, több millió ember utcára került. Ők nem voltak analfabéták, rendelkeztek készségekkel, de olyan versenyrendszer alakult ki, amely nem tisztességes. Ugyanis egy multinacionális vállalat például a konyhát egy hónap alatt el tudja készíteni különböző elemekből, míg egy kézművesnek erre hónapokra van szüksége. Ezen a piacon teljesen megőrültek a dolgok, egy teljes munkavállalói kategóriát a sarokba szorítottunk, és most pedig ezt kérdezzük, hogy mit lehet velük tenni, új készségeket kell nekik adni, kezdjenek el dolgozni egy másik ágazatban. Ez így nem működhet tovább, hiszen el kell gondolkodnunk ezen a helyzeten. A modernizációt, a változást fel tudjuk gyorsítani, de ez a jelenlegi rendszer nem tud alkalmazkodni a folyamatos gyors változásokhoz. Próbáljuk megváltozt, megőrizni ezt a termelő, ezt a termelő rendszert, a kézműves rendszert, amelyet leromboltunk. Próbálunk olyan képzéseket létrehozni, amelyekben ezeket az embereket vissza lehet vinni a munkaerőpiacra, és ahol ezek az emberek a saját tudásokat meg tudják osztani másokkal. Szerintem egy teljes generációt elveszítünk, így egy olyan generációt, amelyről most azt mondjuk, hogy analfabéta valamilyen szempontból, digitális analfabéta, tehát ők, ők tették gazdaggá az én hazámat, úgyhogy hatalmas hibát hibát követünk itt el. Sokszínű intézkedése van szükség, a ifjúsági garancia nem elég. Ezek az emberek ugyanis rendelkeznek készségekkel, de most pizzás, pizzafutárok lettek, és nem pedig más képzésben vesznek részt mert hát ilyen a rendszer Olaszországban. Szerintem meg kellene néznünk, hogy milyen képzésekre van még szükség. Nem tudom, hogy önöknél mi a helyzet, de például nálam, az én országomban vízszerelőre, villanyszerelőre van szükség, de nem sikerül ilyen embereket találni. Ne gondoljunk az európai szociális alapra, úgy mondom, ahogy nálunk szokták mondani. Tehát egy ilyen féktelen, végtelen kútnak nem szabad, hogy az alapot egy, egy feneketlen kútnak tekintsük. Mindenki, aki arra jár, kivesz belőle egy kis pénzt, és azt gondoljuk, hogy a, ez a forrás, ez a szociális alap, ez fékt, ez ö, végtelen. De hát ez így nem igaz találunk, találjunk más eszközöket, találjunk más forrásokat is, legyünk bátrak, nem vehetünk el mindig ugyanazokból a már létező forrásokból. A kutatásra, az innovációra, a szegénység támogatására válasszuk meg, hogy válasszuk ki, hogy melyik alapból finanszírozunk és mit. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Ahogyan mondtam, Morán Setyé asszony meghívott egy csoportot a Levjenni kereskedelmi és iparkamarából. Üdvözöljük Önöket! Most szavaztunk az imént, a szavazás után pedig kevesen maradtunk, de általában sokkal-sokkal többen vagyunk itt. Én örülünk, hogy Önök itt vannak. Remélem, hogy majd tetszeni fog önöknek, és majd tanulnak ebből az európai parlamenti látogatásból. Márten úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, nem akarom Morán Sertjé asszonyt idegesíteni. Le, a szövegben nem kerül pontosítás, de tudjuk, hogy ki fog ebből a garanciából profitálni. A legsérülékenyebbek, akik kiléptek az iskolai keretekből, és akik nem lépnek, nem tudnak tanulni. Erre szükség van, ez szükséges. Sokan kikerülnek az oktatási rendszerből, mindenféle képesítés nélkül, és ma már képesítés nélkül szinte lehetetlen munkát találni. Éppen ezért kell nagy hangsúlyt fektetni a 14 év feletti oktatásra. De, de hát gondolhatjuk, hogy a sérülékeny csoportok között már megint a migránsokat akarják előnyhöz juttatni. Megint ők fognak legelőször profitálni ebből a garanciából, úgyhogy óvatosnak kell lennünk. Ez a garancia nemzeti vetületű, a önkéntes alapon működik, de Már most láthatjuk, hogy a parlament ezt a két vetületet sajnálja, hogy így van. Úgyhogy majd európai keretet akar kialakítani, kötelező, kötelezővé akarja tenni ezt a rendszert. Egy perc, 18 másodperc volt a felszólalásunk. Köszönöm. Köszönöm. Szojdorova asszony, ismét az öné a szó. Chtěla ocenit eh, tento návrh, který Evropská komise předkládá. Eh, Köszönöm. Szeretnék utalni arra, hogy eh, csak egy ajánlásról van szó, idézőjelben. Az Európai Bizottság a tagállamoknak egy eszköz szeretne felkínálni, amelyel felléphetnek a korai iskola elhagyás ellen. Hiszen ezeknek az embereknek nagy problémáik lesznek a munkaerőpiacon megfelelő munkát tanulni. Tehát ez egy második esélyt ad az embereknek. Tehát azok, akik eh, nem fejezik be a képzést, megkapják azt a lehetőséget, hogy eh, ahogy tervezték, eredetileg úgy eh, végezzék el az iskoláikat. A program a tagállamokban különböző lehet, azonban ami hasonló, hasonló a tagállamokban, az az, hogy azok, akiknek nincsenek bizonyos alapkészségeik, sokkal nehezebben boldogulnak a szakmai életükben és a magánéletükben is. Tehát hátrányal indulnak az életben. Itt lehetőséget kapunk, hogy az alapképzést kiegészítsük, ami nagyon fontos. Én is nagyon jónak tartom, hogy három lépéses sémánk van, tehát, hogy eh, a, felmérjük a készségeket, utána pedig megfelelő képzést ajánlunk. Úgy gondolom, hogy eh, ez a rendszer lehet nagyon hatékony. Ezt eh, cseh képviselőként mondom. A cseh köztársaságban a polgárok 6%-ának nincsen elvégzett iskolai képzése, és ezt a szöveget pedig egy nagyon jó eszköznek tartom abban a tekintetben, hogy a cseh köztársaságban is ki lehet egészíteni a képzés szintjét. Tehát üdvözlöm ezt az eszközt, üdvözlöm az egész készségi agendát, a készséggaranciát, és mindenképpen alkalmaznunk kell. Köszönöm, Morán Sárti asszony. Merci beaucoup. Köszönöm, elnök asszony. Kollégánk Mikaela Szojdrova asszony álláspontját képviselem én is, ugyanis hatalmas a probléma. Miért? Azért, mert a fiatalok nagy része nem létezik alapkészségekkel, és ezekre nem tudnak megfelelő karriert, tudást építeni. Nincs meg az alapkészségük. Úgyhogy e, ezzel kell először foglalkoznom, de különböző módszereken keresztül. Éppen ezért az osztott képzés az alapképzés rendkívül fontos, duális képzés, ugyanis így lehet ki, úgy lehet újra alakítani a munka vállalók mm, saját magukról kialakított képét. Nem szabad abba a kísértésbe esnünk, hogy azt mondjuk, hogy akinek nincs semmiféle képesítése, azt gyorsan be kell iskolázni. Ez a probléma, hogy ha valaki nem tud olvasni, vagy nem tud számolni, vagy mm, semmiféle digitális készsége, pedig van olyan, akinek több a digitális készsége, mint az alapkészsége. Tehát új, sokkal konkrétabb és emberibb formában kell, hogy ezek az emberek újra elkezdjenek tanulni. Még egy másik ponttal kapcsolatban is felszólalnék. A hazámban, ugye itt Csehországról beszéltünk az előbb, nálunk 20, a fiatalok 20%-a úgy megy be a gimnáziumba, hogy nem tud sem olvasni, sem írni. Úgyhogy ez valós probléma, ezt el kell kerülnünk, politikailag erre gondolnunk kell. Harmadik pont, még hogyha mindezt megtesszük, még akkor sem sima az ügy, ugyanis a tíz legnagyobb Hát ez a tíz munkahely, ahova, az a tíz munkatípus, ahova a legtöbb munkavállalót várják, nem létezett még tíz évvel ezelőtt. Tehát változnak a készségek, újra kell gondolnunk az egész rendszert, és vannak ma olyan munkavállalók, akik a nagy piramisban, a munkahelyek piramisában egy pici helyet ké, öm, foglalnak el, de ezt elveszíthetik nem sokára alappolitikáról van szó, amelyet európai szinten kell irányítanunk minden egyes tagállamot, ezen cél elérése érdekében mobilizálnunk kell. Köszönöm, nagyon köszönöm. Hadd mondjam el még egyszer, hogy október 12-én vizsgáljuk a szöveget, a szóbeli, módosító, szóbeli kérdéseket és a módosítókat október 17-ig lehet benyújtani. Itt a szakbizottságban november 8-án fogadjuk el a jelentést, plenárisan pedig majd novemberben szavazunk. A következő napirendi pontunk a halállományok állapota és a halászati szektor állapota a földközi tengeri szektorban. Meg is adnám a szót Pimenta Lópeznek. Öné a szó. Köszönöm, elnök hogy megpróbálom gyorsan összefoglalni a legfontosabb pontokat. Ezen szöveggel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy ez egy véleményezendő szöveg. Természetesen látjuk, hogy a kisüzemű halászat milyen fontos a földközi tenger térségében, milyen fontos a munkahelyek szempontjából. A munkahelyek több mint 60 százaléka halászok munkájának több mint 60 százaléka, tehát itt van. Ezzel az elemmel, ezt az elemet figyelembe kell vennünk a halászati szektor, mm, amikor a halászati szektort tárgyaljuk, legyen szó halászokról, vagy szakszervezetekről. Támogatnom kell a halászokat abban, hogy tudjanak jelentkezni az európai szociális alapokra, hogy fel tudjanak venni fiatal munkaerőt, hogy a flottájukat megfelelően karban tudják tartani, hogy a szakképesítés fontosságát meg tudják tartani, hogy a nők szerepét megfelelően ki tudják emelni a halászati ágazatban. És a minimum fizetés kérdése is előkerül itt, ugyanis a halászat, főleg a kisüzemű, kisüzemi halászat, esetén számos probléma felmerül, a kisüzemi halászoknak a helyzete jelenleg igencsak nehéz, éppen ezért egy kompenzációs alap létrehoz, létrehozását szeretnénk javasolni, hogy amikor nem lehet halászni, amikor tilos halászni, akkor ebből részesülhessenek a halászok. Kollektív szerződés kialakítását, kollektív egyezmény kialakítását is támogatnánk. Végezetül pedig a tárgyalások még folyamatban vannak, a Szahara régióval, és Marokkót is szeretnénk belevenni a halászattal kapcsolatos összes kérdésbe. Tudják, hogy mindig rövid a határidő a véleménytervezeteknél, az első véleménytervezetnél, majd bemutatjuk a módosítóinkat mi is, és a módosítók mindegyike nyilván nagyon releváns lesz. Szükségünk van arra, hogy a tagállamok 100, a 188-as konvenciót aláírják. Ez a tengeri szektorban dolgozók jogait ismeri el. Ide gondol, itt, ide vehetjük a kis hajókon dolgozó halászok jogait is. Arra is szükség van, hogy a kikötők esetében normalizáljuk a hajók befogadási kapacitását. Uh, thank you, Mr. Lopez. Köszönöm, López úr. Bach úr fog felszólalni a néppárt részéről. Öné a szó. Köszönöm. Sofia Ribeiro kollégám nevében szólalok fel, hogy elmondjam, hogy a mediterrán térség 1%-ot tesz ki az összes tengerből, de itt nagy a sokszínűség, más a helyzet, mint az atlanti térségben. A klímaváltozás, a tengeri szennyezés és a túlhalászat problémájait felmerül. Az Európai Uniónak 8 tagállama jogilag és adminisztratív szempontból is felelős Spanyol, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Málta, Görögország, Ciprus többek között, ők felelősek ezért a térségért együtt, szorosan együtt működnek a harmadik országokkal, bizonyos intézményekkel. Tudjuk, hogy az Európai Földközi Tengeri Flotta 21 ezer hajót jelent körülbelül, 40, több mint 46 ezer közvetlen és közvetett munkahelyet jelent ebben az ágazatban. A halászat a mediterrán térségben igen sokszínű, főleg kisüzemű halászatról van szó, akik a saját eltartása miatt halásznak. Nem, a fenntarthatóság, az élhetőség, a profit kérdése felmerül az egész ágazat szintjén, főleg ami a bevételeket illeti. Összetett és sokszínű ez a tevékenység, amely mm, amelyben különböző technikákat alkalmaznak különböző jellemzőkkel. Az értékelés a klasszikus és hagyományos halászatok mód, értékelési módszerét is végzik ebben a térségben. A túlhalászat kapcsán kevés elérhető információt adunk a halászoknak. Mm, tudjuk, hogy a kifogott halak 50%-át nem, nem is regisztrálják. Nem érhető ez a rendszer. Kevés információt, információval rendelkezünk a halászhajókkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy ezek hol halásznak és mit halásznak, és akkor nem is beszéltem az illegális halászatról, az illegális hajókról alka, a kisüzemű halászattal foglalkoznunk kellene, főleg, hogyha bizonyos vizeken több többen ö, is halásznak, ez 83%-át teszi ki az összes halászatnak. A halászati közösségek igencsak ki vannak téve ezeknek a változásoknak, éppen ezért erősebb szabályozásra lenne szükségünk, erősebb intézkedésekre kollektív megoldásokra, multilaterális együttműködésre, hogy közös szabályozást tudjon kialakítani minden, minden érdekelt rész számára. Minden érdekelt rész, tehát halászok, kutatók, civil szervezetek, politikusok, fogyasztások, fogyasztók, civil szervezetek, mind, mind, mindenkinek részt kell vennie a holisztikus és integrált megoldás kialakításában, hogy a halászat fenntartható legyen. A halállomány csökken, ezt meg kell állítani, tudományos tanácsokra kell hagyatkozni és egyenlő feltételeket kell biztosítani mindenki számára, hogy felszámoljunk az illegális halászattal a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően. Az Európai Unió kezdeményezéseinek ezen irányba kell mutatniuk. Ebben a szellemben szeretném kiemelni, hogy a bizottság milyen jó kezdeményezéseket visz ezen a területen. Kedves kollégák, Fentarthatóság, halállomány, nyereséges halászat, csak így tudjuk a jelenlegi munka, munkahelyeket megtartani, és a földközi tenger térségében még több munkahelyet teremteni. Nagyra értékelem a bemutatott, az előadó által bemutatott dokumentumot, de szerintem ez nem elég erős ez a szöveg mint a néppárt társ, vagy néppárt árnyék előadója. Én még tovább szeretnék dolgozni az előadóval ezen a szövegen. I will now give the floor to, uh... Köszönöm. Flavio Zenonátói a szó a szocialisták részéről. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ugyanis jó munkát végzett, kiváló szöveget írt meg. Nagyon rövid ez a véleménytervezet. Az előadó így mégis számos alapvető problémát sikerült kiemelnie a szociális vetülettel kapcsolatban. Én az SND társ árnyék előadója vagyok, be fogok nyújtani módosítókat, amelyekkel amelyekkel szeretnék a későbbiekben foglalkozni. Februárban az Európai Bizottság elindította a mediterrán stratégiát, amelyel a halászati a halálományt szeretné megvédeni, és így munkát adni és megtartani a halászok munkáját. És így kollektíven mindenkit tudatra ébreszteni, és védeni a halászokat. Ilyen stratégiának regionális, határokon átívelő jellegűnek kell lennie, semmiképpen sem országos, nemzeti vetületűnek. Szükségünk van tehát a harmadik országokkal való együttműködésre, tárgyalásra, koordinációra is. Szeretném kiemelni, hogy a halászati szektor munkavállalóinak nagyobb védelemre van szükségük, látván, hogy milyen mm, milyen különleges munka a halász, a halász hajókon dolgozni. Fizikai, pszichés szempontból is nehéz ez a munka, más szektorokhoz képest pedig más a munka, mások a munkakörülmények, sokkal veszélyesebbek. Nincs a pihenőidő, a munkaidő és a szabadidő között megfelelő különbség, éppen ezért fáradtak a munkavállalók, akkor mm, pihennek, de nem eleget. A halászoknak el kell érni, hogy megfelelő helyük legyen arra, megfelelő jó, egészséges helyük arra, hogy pihenjenek. És akkor még nem is beszéltünk a pénzügyi kérdésekről. Informális be, bevételről ö, van itt szó, ezért javasolnánk, hogy legyen egy minimum jövedelem, hozzunk létre egy minimum jövedelmet, és legyen kompenzációs alap, amelyből részesülhetnek a halászok akkor, amikor nem lehet halászni a társadalombiztosítási jogokat is ki kellene emelnünk, amikor a halászokról beszélünk. Szerintem pontosítanunk kell a minimum jövedelmet, el kell mondanunk, hogy a minimum jövedelemnek méltányosnak kell lennie, a szociális partnereknek ebből ki kell venniük a részüket a különböző tagállamokban. A családi vállalkozások, a kis vállalkozások támogatásra szorulnak. A nők szerepe is fontos, a fiatalok számára pedig vonzóvá kell tennünk ezeket a munkákat, így tudnánk a területi kohéziót biztosítani. Egy másik fontos dolog az európai tengeri alapok, halászati alapok meg kell, hogy feleljenek a földközi tenger különleges szükségleteinek. Így tudunk pozitív hatást elérni a szociális és munka, munkával kapcsolatos kérdésekben. Például a termelést úgy tudjuk fellendíteni, hogy a turizmust, a halászatot összehozzuk, és mondjuk turisták is mennek szokkal, vagy bárki, aki szeretné megnézni, hogy ugyanis is működik a halászat, illetve a tengeri kutatás. Multidisziplináris információkra, tájékoztatásra van szükség, harmonizálnunk kell a halászok készségeit, olyan eszközöket kell nekik adnunk, amelyekkel megértik az Európai Uniós szabályokat. Számos európai országban még mindig nincsenek tengeri iskolák, a halászokat nem képzik semmilyen külön iskolában. Azt is szeretném kiemelni, hogy a technológiai innováció milyen fontos. Optimizálnunk kell a halász hajókat, energiát tudunk ugyanis így megsporolni, és innovatív módon a nyomonkövetési rendszert is fejleszteni tudjuk. Az illegális halászat, a be nem jelentett halászat nagyon káros, Árt a halállománynak, árt a halászoknak, a tengeri halállománynak árt, ez az illegális halászat. Ezzel csak úgy tudunk harcolni, hogyha van egy közös rendszerünk. A tagállamokkal, a tengeri régiókkal való együttműködés éppen ezért rendkívül fontos. A fogyasztók fogyasztókat tudatossá kell nevelnünk, felelős fogyasztásra kell őket biztatnunk. Ami a halászok szerepét illeti, a halászokat is be kell vonni mindebbe a munkába. A halászok mm, van, hogy az, van, hogy a bevándorlással szembe találják magukat, ők veszi, ők mentik meg, mentik ki a tengerből a bevándorlókat, mm, őket ebben is segítenünk kell. Köszönöm az előadónak a munkát, remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, remélem, hogy a, a következő üléseken találkozhatok majd az árnyék előadókkal is. Köszönöm az EKR-t, valaki képviseli. Gerike úr. Köszönöm, Erik asszony. Itt a halállományok állapotáról van szó, illetve a halászat ágazat társadalmi gazdasági helyzetéről. Tehát most, hogy eh, könnyítsem a tolmácsaink dolgát, egy közmondást idézek, adjunk vajat a halaknak, ami az én régiómban azt jelenti, hogy térjünk a tárgyra. Tehát a lényeg az, hogy a kisvállalatok, a családi vállalatok eh, helyzetét biztosítsuk a halászaton belül. A flotta 80%-át teszik ki, és a földközi tengeri munkahelyek 60%-át. Tehát nem ez a probléma, hogyha a halálomány jövőjéről beszélünk. A túlhalászást mások csinálják, a nagy, ipari halászhajók. És eh, nekik eh, nem kell igazából védelem. A kicsiket kell megvédenünk, mert ők teremtik a munkahelyeket. A nagyok kihalásszák a halakat, és ők keresik a nagy pénzt. És ez szociálisan és ökológiailag is rossz. Aki a kis halászoknak szeretne jót, az ökológiai célokat kell hogy kövessen a halászatban, és itt Európa még sokat tehet. Tisztességes keretfeltételekre van szükségünk a kis halászok érdekében. Támogatnunk kell őket, támogatnunk kell a beruházásaikat, kereteket kell a földközi tengeri térségben teremtenünk, ugyanúgy, mint a balti tengernél. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen az ALDE nevében, Harkin képviselőasszony. Köszönöm, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleményért. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó munka alap lesz. Általánosságban azt tudom elmondani a földközi tengeri térségről és a halállományról, hogy nagyon komoly aggájaink vannak, hallottuk az ezzel kapcsolatos számadatokat. A bizottság pedig azt mondta, hogy a halállományok 90%-a, a vizsgált halállományok 90%-ánál valóban a túlhalászattól kell tartanunk. És ezt nem csak maguk a halászok mondták ezeket a panaszokat, hanem a tudósok is ugyanezen a véleményen vannak, éppen ezért a kollégám által, Bach kolléga által említett véleménnyel teljesen egyetértek. Itt nagyon komoly környezeti kihatásokat kell megállítanunk, és nem csak a környezeti hatásokra, hanem a munkaerőpiaci kihatásokra is gondolnunk kell. Tehát, hogy valószínűleg nagyon sok munkahely elvész majd apartmenti régiókban. Vannak környezeti szempontból megoldási lehetőségek, de a munkaerőpiaci problémák megoldására még több erőfeszítést kellene fordítanunk. Úgy gondolom, hogy a Europes például, Life 10 és más szervezetek, amelyek az önállóan dolgozó vagy mikrovállalkozásban dolgozó halászokat képviselik, fontos szerepet játszhatnak ebben. A kisméretű halászatról nem írunk eleget szerintem ebben a szövegben, ezt a részt egy kicsit még ki kellene egészíteni. A kettes bekezdésben egyetértek abban, hogy a partmenti közösségeket jobban be kellene vonni a döntéshozatali mechanizmusba, illetve hogy alul képviseltek maguk a halászok. Azt szeretném megkérdezni az előadótól, hogy ugyan a harmadik paragrafusban megjelenik, hogy fiatalokat kellene ösztönözni arra, hogy ezt a szakmát válasszák. Ugyanakkor ugye a következő mondatban az van, hogy csökkennek a halászati lehetőségek, tehát ezt a kettőt valahogy össze kellene hangolni, és ki kellene egyensúlyozni. Aztán itt vannak az egészségügyi és biztonsági követelmények, például konkrétan megemlítik a biztonsági berendezést, a mentőmellények használatát és a ledolgozott munkaórák számát. Ezután beszélnünk kell a minimálbérekről is. Tehát vannak itt olyan horizontális témák, amelyek még nyitottak. Van egy nagyon érdekes ötlet a kompenzációs alap, a bevétel vagy fizetés kompenzációs alap. Itt azt látom, hogy ugye vannak olyan periódusok, amikor a halászok nem tudnak dolgozni, de ezeket az időket is munkaidőnek kellene felszámolni, mondjuk a nyugdíj szempontjából, vagy a ledolgozott évek szempontjából. és tudom, hogy nem pontosan ugyanarról van szó, mint amikor valaki az egészségügyben dolgozik, és mellette otthon is ellátja az egyik családtagját, de azért valamennyi párhuzamot húzhatunk. A kollektív szerződéseket abszolút ösztönözni kell, és a harmadik országbeli halászokról és az ő munkakörülményeikről is kellene beszélnünk, mert eh, elég sok eh, felháborító eseményt tapasztaltunk. Hát az én tagországom ugye nem mediterrán, messze nem mediterrán, de hát attól még ezek a botrányok minket is érintenek. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és várom a további közös munkát. Köszönöm, úgy látom, hogy a zöldektől nincs itt senki az FDD nem mondta meg, hogy ki szeretne hozzászólni, és nincs is itt senki, akkor az ENF nevében Márten úr következik. Grazie, relatore. Nagyon köszönöm, rövid leszek, ugyanis sajnálatos módon a javaslatainkat még csak nem is vizsgálják. Szerintem meg sem hallgatják. Ez nagyon nem tetszik, ugyanis én, mi, ott vagyunk az embereink között, találkozunk az állampolgárokkal, a vállalkozókkal, a halászokkal. Én személyesen több halásszal is találkoztam, és azt gondolom, hogy több ezer család, több ezer olasz család jövője a halászattól függ. Mély válságon mennek át ezek az emberek, és nem látják a fényt az alagút végén. Őrült szabályokat hoznak itt Brüsszelben, emlékezzünk arra, hogy még azt is meghatározzuk, hogy melyik halnak milyen hosszúságúnak kell lennie, és így veszélybe kerül a halászok jövője. Nőnek a termelési költségek, a halászainknak pedig találko- a halászaink pedig találkoznak a harmadik ország tisztesség, harmadik országok tisztességtelen versenyével, olyan országokéval, amelyeknek nem kell Brüsszel őrült szabályait betartaniuk. Főleg a kis vállalkozások vannak veszélyben, a kis halászok, a kis üzemi halászok. Az én régiómban, az egész országomban a kis üzemi halászat tette ki a halászat nagy részét. Az elmúlt években az ö, olasz ö, halászatban 40%-kal csökkent a munkavállalás ö, lehetősége, míg a termelési költségek egyre csak nőnek és nőnek. Szerintem itt az ideje, hogy az Európai Unió a halászok feje felett, a halászok ellen hozzon jogszabályi rendelkezéseket. Szerintem a jelszó most már és ez részben szerepel a véleményben, hozzá kell juttatni könnyebben a halászokat az európai alapokhoz. Segíteni kell a halászoknak a hitelhez való hozzáférést, ugyanis, ugyanis így több ezer munkahelyet tudunk megterem, megmenteni. Segíteni kell a fiatalokat abban, hogy az olasz halászati szektorban vállalkozást indítsanak. Ezek a prioritások alapvető fontosságú prioritások, amelyekkel talán reményt tudunk adni a halászainknak. you. Uh, Köszönöm szépen. Pimentel López képviselő szeretné ezt valamivel kiegészíteni, de ha lehet, akkor röviden kérném. Igen, igen, elnök asszony, csak valóban nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Nagyjából egyetértek azokkal a kritikákkal, amik elhangzottak, többek között azzal, hogy rendkívül rövid ez a véleménytervezet. Tehát ez még csak egy első verszió, azért ilyen rövid. És nagyon nehéz mindent elmondani egy véleménytervezetben, úgyhogy muszáj, hogy válasszunk. természetesen az ökológiai vagy környezeti örökségünkről is beszélnünk kell a földközi tengeri térségben, és együtt kell dolgoznunk más szereplőkkel, mondjuk a halászati szakbizottsággal, amely természetesen közvetlenebbül érintett. Nem zárok ki semmilyen témát, mindenre visszatérhetünk, mindenről lehet beszélni. Valahogy azt kell elérnünk, hogy a halállományok fenntartható kezelését össze tudjuk hangolni a halászati erőfeszítésekkel. Beszéltünk arról, hogy folyamatosan csökken a jövedelmezősége a halászati iparágnak. Nem tudom, hogy ez minden országra igaz -e, de Portugáliára mindenképpen igaz, az előállítási költségek pedig folyamatosan nőnek. A halak értéke, számszerűsíthető értéke folyamatosan csökken. Tehát azért, hogy a halászok ugyanolyan bevételhez jussanak, mint azelőtt, ahol sokkal több halat kellene kifogniuk. Ráadásul a halak kifogása egyre több pénzbe kerül, és utána az a hal, amit kifogtak, sokkal kevesebbet ér a piacon, mert gyakorlatilag szabad esésben esnek az árak a halpiacokon. Köszönöm szépen minden egyes kollégának a megjegyzését. Nagyon sokat dolgoztam az előző jelentésekkel, természetesen az előző jelentéstevők véleményét is figyelembe vettem, és figyelembe fogok venni minden egyes véleményt. Köszönöm szépen, a módosítók benyújtási határideje október 20, Emploás szavazás december 8, az illetékes bizottság szavazása 2017. február, és a plenáris szavazásról még nincs adatunk. És akkor változik a téma, és változik az elnök személye is. Und die Sprache wechselt auch. Nyelv is változik. Köszönöm szépen, Marita, a képviseletet, és most áttérünk a 12-es napirendi pontra. Az idővel rosszul állunk, mindenkit, mindenki megértését kérem, hogy kihasználjuk a fennmaradó időt, nem akarok sokat beszélni én most, és üdvözlöm Fons Leroy-t, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Európai Hálózatának az elnökét, és a Flamand szakképzési központ vezetőjét, tehát üdvözlöm és gratulálok, hogy megválasztották ebbe a nehéz munkakörbe, de gondolom, hogy nagyon érdekes munkája is van amelyet most elnököl. Tehát üdvözlöm, egy rövid megjegyzés a 14-es ponthoz. Az Európai Parlament és a Tanács döntése alapján egy nagyon fontos témáról van szó, és pedig a kölcsönös tanulásról és ennek a benchmarkjáról, küszöbértékéről és nagyon fontos az, hogy jól képzett munkavállalók legyenek az Európai Unióban, és hogy integráljuk a hosszú távon munkanélkülieket. Tehát szerintem ez egy nagyon aktuális téma, sőt a migránsok integrációja a munkaerőpiacon is nagyon fontos téma, és itt mindenképpen meg kell európai szinten is szervezni az eszmecserét. Tehát itt intenzívebben kell megnézni a dolgot, és a bizottság részéről Ralf Holzwartot is üdvözlöm. Akkor, eh, mint említem, ez a téma szinte éget. Tehát eh, kérem, vegye át a szót. Thank you, Chair and uh, members of this committee. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. Számunkra remek lehetőség ez arra, hogy bemutassuk az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát. A prezentáción bevezetésképpen három nagyon fontos pontot tüntettem fel. Először is azt, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok világa olyan világ, amely különböző formákat ölthet. Különböző funkcióink is vannak, de mindenképpen közös bennünk az, hogy a munkaerőpiaci keresetet és kínálatot próbáljuk összehangolni, és a munkakeresőket próbáljuk segíteni. Vannak olyan szolgálatok is, amelyek az aktív munkerőpiaci politikák végrehajtásért felelősek, mások a szakképzésért, mások karriertanácsadásért, megint mások pedig munkanélküliségi támogatások kifizetéséért. De tulajdonképpen minden egyes szolgálat úgy jött létre, hogy két alapvető célnak megfeleljen. Ezek közül az első az, hogy a keresletet és a kínálatot össze tudjuk hangolni a helyi munkaerőpiacon, a nemzeti munkaerőpiacon, illetve az Európai Uniós munkaerőpiacon. Tehát ez az összehangolás, ez a matching, ami fő tevékenységünk. Európai szinten a hálózat egyik legfontosabb feladata abból indul ki, hogy szerepet játszunk az európai stratégiák végrehajtásában, a fenntartható fejlődés és a munkaerőpiac témakörében. Tehát több funkciónk van, de két közös cél mentén sorakozunk fel. A második fontos pont az, hogy figyelembe véve a gazdasági válságot, amely már 2008 óta itt van velünk, és a másik oldalon pedig itt van a 2020-as stratégia, hogy ebből kilábaljunk. Nagyon sok jelentős reformot kellett véghez vinni az állami foglalkoztatási szolgálatok berkein belül. Először is az aktív munkaerőpiactól a konduktív munkaerőpiacra való áttérés, az új munkaerő, munkavállalási szolgáltatások, a magánszférával való partnerkapcsolatok kialakítása, tehát nagyon sok alapvetően nagy változást hozó reformra volt szükség. minden egyes állami foglalkoztatási szolgálatnak megvan a maga piaci részesedése, mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók szempontjából nézve. Vannak rendkívül erősek, vannak kevésbé erősek, vannak olyanok, amelyek folyamatosan fejlődnek, folyamatosan növekednek és erősödnek. Tehát eléggé heterogén képet mutat az állami foglalkoztatási szolgálatok palettája. az európai hálózatnak van egy vezetője, amelyben minden egyes tagállam képviselteti magát, de Svájcot, Norvégiát és Izlandot is megtaláljuk megfigyelőként. Természetesen megvannak a szakértőink, és egyelőre a három legnagyobb európai kihívással foglalkozunk, az egyik olyan, amely már évek óta foglalkozunk tulajdonképpen, hogy mit tehetnénk a fiatalok munkanélkülisége ellen, és így jött létre az ifjúsági garancia. Úgy tűnik, hogy vannak olyan tagállamok, ahol ez már nem számít prioritásnak, más tagállamokban még mindig nagyon komoly a probléma. Vannak tehát olyan tagállamok, ahol most már inkább az idősebb munkavállalókra kell koncentrálni, még másoknál a NEET fiatalok kérdése még mindig rendkívül fontos kérdés. Tehát ez is egy prioritása a szolgálatoknak. A második fontos célkitűzés az, hogy a hosszú távú munkanélküliség ellen hogyan tudunk felépni, ami még mindig nagyon komoly kérdés rengeteg tagállamban. A harmadik kérdés pedig a migránsok munkerőpiaci integrációja. Visszatérve az előző pontokra, azt azért el kell mondanom, hogy rövid távon nagyon fontos prioritásunk lesz a készséggarancia végrehajtása. Én ugyanis személy szerint úgy gondolom, hogy a készséggarancia még sokkal fontosabb, mint az ifjúsági garancia. Ugyanis ez minden egyes munkavállalóra és aktív állampolgárra vonatkozik. Nagyon komoly gazdasági és munkaerőpiaci átalakításoknak vagyunk szemtanúi, és tudnunk kell, hogy az a humán tőke, amivel rendelkezünk, az az első számú adó, ami a kezünkben van itt Európában. Tehát a készségeket mind a munkakeresők, mind pedig az aktív népesség körében folyamatosan fejleszteni kell. Ezek volnának tehát közös kihívásaink. És most nézzük azokat a megközelítéseket, amiket közösen alkalmazunk. A bench learning az egymástól való tanulás, a más szervezetek erősségeiből való tanulás rendkívül fontos, tehát ez a benchmarking és a kölcsönös tanulás, a mutual learningből jött létre ez a bench learning. A bench learning tulajdonképpen az egész szolgálat vezető fonala most, és ennek négy pillére van. Az első egy kvantitatív és kvalitatív felmérést jelent, vagyis, hogy minden egyes PES, állami foglalkoztatási szolgálat teljesítményét mérjük. Először egy belső mérésről van szükség, egy belső értékelés, utána pedig társértékelés valósul meg, olyan peszek értékelnek minket, amelyeknek nagy tapasztalatuk van ezek után beazonosítjuk a jó gyakorlatokat. Ezeket megpróbáljuk terjeszteni az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatán belül. Tehát a valódi bench learning úgy valósul meg, hogyha közösen megtalálhatjuk az előző három megemlített témakörben a jó gyakorlatokat. Tehát van egy belső értékelés, van egy társértékelés, amiből létrejön egy jelentés és a jelentés alapján konkrét cselekvési tervet dolgozunk ki. És utána megállapítjuk a gyenge pontokat. És ezeket a gyenge pontokat különböző tanulási folyamatok során próbáljuk javítani, közös tanulás, bilaterális tanulás és egyéb módszerek alapján. Tehát így néz ki a bench learning. három nagyon fontos közös kihívás áll előttünk. Ezt nevezném én 3A-nak az állami foglalkoztatási szolgálatokban. Ez az elszámoltathatóság, a, a céloknak való megfelelőség, és az ügyes, gyors fellépés. Az első pont alatt azt mondanám, hogy alapvető fontosságú az átláthatóság, amely minden egyes állami foglalkoztatási szolgálat alapkövetelménye. Az átláthatóság utáni következő pont a teljesítmény, milyen teljesítményt tudunk nyújtani a munkaerőpiacunkon. És a harmadik kihívás, az, amihez az ügyességet kapcsolnám, mint harmadik A, agility, az a vezető szerep. Tehát az a képesség, hogy felismerjük a kihívásokat, és ezeknek meg is tudjunk felelni. Ezek közül az egyik legfontosabb átállás az állami foglalkoztatási szolgálatoknál az az, hogy eddig szereplői voltunk a munkaerőpiacnak, most pedig vezetői szereplővé kell, hogy válnunk. Kell válnunk. Vezetői szerepet kell most már vállalnunk, hogy a munkaerőpiac különböző problémáit meg tudjuk oldani. Hogyha a hosszú távú munkanélküliség ellen fel akarunk lépni például, akkor szoros partnerségeket kell kialakítanunk a civil szervezetekkel, az egészségügyi szervezetekkel, különben nem tudjuk megoldani a hosszú távú munkanélküliségi problémákat. Tehát ez a három alapvető célkitűzés, amely a bench meghatározza. A metodológia kapcsán már az imént elmondtam néhány szót, vagyis azt, hogy minőségi és mennyiségi belső elemzés, utána pedig társ elemzés készül, aztán beazonosítjuk a jó gyakorlatokat. Ezután cselekvési terveket dolgozunk ki, kölcsönös tanulási folyamatokat valósítunk meg, és együtt dolgozunk a folyamatos teljesítmény javításon. Ez tehát az a módszer, amivel dolgozunk az állami foglalkoztatási szolgálatokon belül. És hogy hol is állunk ma, lássuk. A bench learning jelentések minden egyes hálózati tag alapján elkészültek, tehát minden egyes állami foglalkoztatási szolgálat elkészítette a belső elemzését a saját munkaerőpiaci szerepéről és helyzetéről. Most áttérhetünk a bench learning második fázisára. Beazonosítottuk tehát a gyenge pontokat, beazonosítottuk a jó gyakorlatokat, és most tovább léphetünk a második fázisra arra, hogy dolgozzunk ezeken a gyenge pontokon. Kapunk támogatást olyan állami foglalkoztatási szolgálatoktól, akik jobb eredményt mutattak azokban a témákban, ahol mi gyenge pontokat állapítottunk meg. És a bench learning szerintem azért is sikeres, mert elmondhatjuk, hogy volt például egy szemináriumunk, amit a Dán kollégákkal együtt valósítottunk meg az elmúlt hónapban Kopenhágában, és bár ezt nem finanszírozta az Európai Bizottság, mégis ott volt a legtöbb állami foglalkoztatási szolgálat, hogy megvitassa a bench learning második fázisát. Tehát ez kézzelfogható jele annak, hogy a valódi bench learning mögött ott áll az akarat mindenki részéről, hogy javítsuk a teljesítményünket. És hogyha a technika is működik, akkor ezt egy filmen is megtekinthetjük. Looking back over the last few years, Europe has been faced with many tough challenges, especially on the labor market.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 hallhatták a kollégáink véleményét, beszámolóját, és akkor térjünk rá a konklúziókra a tevékenységeink kapcsán. Először is láthatjuk, hogy a bench learning megközelítés óriási reform, óriási változás volt az állami foglalkoztatási szolgálatok életében, és most már valóban megfelelünk a tagállami igényeknek a társ alapú megközelítés tényleg lehetővé tetté azt, hogy javítsuk az állami foglalkoztatási szolgálatok tevékenységét. Tulajdonképpen bizonyíték alapú megközelítést alkalmazunk, és ez a megközelítés alátámasztja a bench learning folyamatait. Legyenek akár munkadók vagy munkavállalók, a klienseink mindenki számára jobb ez a megközelítés. Tulajdonképpen a bench learning nem is egy esemény, nem is annyira módszer, hanem ez egy gondolkodási mód, hogy hogyan vélekedünk a saját teljesítményünkről a politikai támogatás természetesen kulcsfontosságú, és véleményem szerint a bench learning sikeressége azon múlik, és azért garantálható, mert a bizalmon alapul. Tehát amíg a bizalom működik, amíg mindenki képes a saját magáról elkészített elemzéseket megfelelően elkészíteni, és utána következik a társértékelés, addig fel fogjuk tudni tárni a gyenge pontokat. És hogyha megvan a bizalom az önértékelés és a társértékelés folyamán, akkor van lehetőség arra, hogy megosszuk és elfogadjuk a jó gyakorlatokat a kollégáktól. Ezért is mondom azt, hogy a bizalom az Európai Unió alapköve is kell, hogy legyen. Ez egy olyan alapérték, amely a benchlearninges tevékenységek alapkövét is képezi. Nem arról van szó, hogy most itt szeretném fényezni az állami foglalkoztatási szolgálatok csodálatosságát, nem ez a cél. A bench learning célja az, hogy egy bizalmon alapuló környezet létrehozzon, létrejöjjön, amelyben minden egyes állami foglalkoztatási szolgálat teljesítménye nő. Ugyanis nincs az a PESZ, amelynek ne lenne tanulni valója másoktól. Vagyis hidakat építünk a peszek között, és így nem csak a nemzeti foglalkoztatási piacokat tudjuk növelni, hanem az európai munkaerőpiac helyzete is javul. És mint ahogy az egyik kollégánk elmondta a filmen, amit az imént láthattunk, a bench learninget más politikai területekre is ki lehet terjeszteni hiszen ez a bottom-up megközelítés, amely bizalmon alapul, más politikai területekre is átkerülhetne, ugyanis ez maximálisan átlátható, és jól mutatja a folyamat sikerességét. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy egy brosúra is hozzáférhető tegnap este, vagy ma reggel óta, Rolfot kérdezem, de hát itt vagyunk mind a ketten, szívesen megosztjuk önökkel ezt a kiadványt, és várjuk a kérdéseket is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Az idő figyelembe véve hetes percünk van és kettő perc válasz, tehát öt percünk van, tehát nagyon mélyreható vitákat nem fogunk tudni lefolytatni. Éppen ezért szeretném a két szakértőt megkérdezni, hogy a PESZ és a ti kapcsolatotok milyen, tehát milyen együttműködés van köztetek. A további kérdések, a néppárt kezdi Merci, Président. Euh, aussi euh, des questions. Malen asszony, köszönöm szépen. Szeretnék néhány kérdést feltenni az előadónak. Először is szeretném megkérdezni, hogy a munkahely váltási időt, illetve a továbbképzési időt hogyan kell számítani, tehát hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a fiatalok, vagy akárki más beilleszkedjen a munkaerőpiacra, annak ellenére, hogy a szakmák sokszor fénysebességgel változnak. A második kérdésem pedig az lenne, hogy láthattunk egy kis filmet a Kopenhágai szemináriumról, ahol mindannyian összegyűltek de egyébként a szemináriumokon kívül hogyan lesz egy homogén fellépés a 28 tagállam között? Hogyan tartják a kapcsolatot a szemináriumok között? Pavel. Köszönöm szépen. Pável képviselő az SND nevében. Én rövidebb leszek, mint szerettem volna. Engem is a hosszú távon munkanélküliek kérdése érdekel. Tehát hol látnak lehetőségeket az integráció tekintetében. Tehát a hosszú távú munkanélküliek és a migránsok esetében igazából ugyanaz a kiinduló helyzet. Tehát a migránsoknál még a nyelvtanulás is hozzájárul, a kultúrába való beilleszkedés. Például nálunk hasonló problémáik vannak, például az alulfinanszírozással, és kevesen tudják a munkát elvégezni, tehát kell EU finanszírozás is. És elég gyakran nagyon nehéz munkahelyet találniuk. Hogyha migrációt látjuk, akkor itt rendőröknek több munkahelye lesz, vagy pedig sajnos kerítésépítésre jut több pénz, ami munkahelyet is teremt. És végezetül pedig szerettem volna rákérdezni, hogy hogyan működnek együtt például a magán cégekkel, hát hiszen ők, a magáncégek ebből pénzt keresnek. Tehát hogyan válogatják ki azokat, akikkel együttműködnek. És a tagállamokban, ahol több a privát, mint az állami, nem tudom, hogy jobb a helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdések? Antea? Thank you, Chairman. It's, it's Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehéz lesz rövid lenni. El kell mondanom, hogy üdvözlöm a bench learninget, tehát, hogy tanulunk a legjobb gyakorlatból, a tapasztalat alapú haladás. Minden állam más. A saját hazámban előfordul, hogy 5,8 azoknak az aránya, akik fiatalnak minősülnek, és nincsen megfelelő képzettségük, és sokkal több ezer munkahely betöltetlen. Tehát hogyan lehet jobban együttműködni az iskolákkal, egyetemekkel, hogy beazonosítsuk, hogy milyen szükségletek vannak a munkaerőpiacon. Köszönöm. Marian Harkin. Két rövid kérdés. Itt a brosúrában azt látjuk, hogy a bench learning képes arra, hogy nagy mértékben csökkentse a munkanélküliséget. És itt látom, az első részben a kérdésem pedig, miután meghallgattam, amit mondtak, úgy tűnik, hogy nagyon sokat foglalkozik a kínálati oldallal. És nem tudom, hogy a keresleti oldalra hogyan figyel. És még egy kérdés, hogyha van esélyük. Azt írja, hogy segítenek az országoknak, hogy a saját reformjukat végrehajtsák. Erről szeretnék még hallani. Köszönöm. Rina. Köszönöm. Ez nagyon érdekes volt amit hallottunk a bench learningről. Eh, sok kérdésem van, de a legfontosabb a következő. A feladatuk elsősorban az, tehát a munkaügyi hivataloknak, hogy segítsenek az embereknek. És eh, szerettem volna rákérdezni, hogy hogyan eh, gyűjtik az adatokat, tehát hogyan érik el, hogy a polgárok válaszoljanak a kérdésekre. És hol, hol vonják be a polgárokat a folyamatba? Igen, köszönöm szépen. Jean Lambert nincs itt, Laura Agia nincs itt, az EFDD, ENF sincs itt. További kérdés. Tehát, hogyha nincs további kérdés, akkor Leroy úr a tolmácsoktól 5 percet kérünk, és akkor van időnk a válaszokra is. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon sok kérdést kaptunk. Először is azt szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a közfoglalkoztatási szolgáltatásokban is változásokat kell elérnünk. Tehát erős partnerségeket kell a munkaerőpiaci és a munka világával eh, létrehozni. Tehát eh, mindenképpen együtt eh, kell működnünk. Néhány kérdés azon alapul, hogy a diplomák világából át kell a készségek világába kapcsolnunk. Tehát, hogy ne ne igazából a papír legyen a lényeg, hanem a tényleges készségek. És új készségekre van szükség, például a jövőben. És ezeket a készségeket természetesen az oktatási rendszerbe, a szakképzési rendszerbe is meg kell jelentetni. Az egyik legjobb gyakorlat, amivel rendelkezünk, az az, hogy együttműködünk a munkaügyi hivatalokkal, hiszen mi vagyunk Európában az első kompetencia alapú foglalkoztatási munkaügyi hivatal. Tehát a francia kollégáinktól is kapunk információkat, de kompetencia alapú rendszerünk van. Málta például beküldi, hogy milyen munkahelyek betöltetlenek, és mi ezeket megvizsgáljuk és párosítjuk a meglévő készségekkel. Tehát itt mondjuk van két kis munkaügyi hivatal Európában nem tudnak egyedül megfelelő saját párosítási rendszert kidolgozni, akkor összeállhatnak és kidolgozhatnak közösen egy párosító rendszert. Például, hogyha a máltai tapasztalatokra hagyatkozunk, így a saját párosító rendszerünket is fejleszteni tudjuk. Tehát ez egy win-win helyzet. Nekünk is, és a máltaiaknak is. Tehát ez a fajta együttműködés az, amelyet a jövőben sokkal jobban ki kell aknáznunk. És ez az egyik eh, példája annak, hogy hogyan lehet együttműködni, így, hogy kihasználjuk a munkahogyi hivatalok lehetőségeit a tagállamokban. Az egyik leglényegesebb kihívás, és ez a, az utolsó kérdésre adott válaszom, tehát a munkahogyi hivatalok reformja szükséges volt Európában, és ezek kapcsolatban állnak a munkáltatói szervekkel. Tehát a hosszú távú munkanélkülieket is össze kell párosítani a munkáltatók igényeivel. És a legtöbben, tehát a munkahogyi hivatalok fő feladata az az, hogy a hosszú távú munkanélkülieket elhelyezze. És a reformunk lényege az, hogy a munkáltatói szervezetekkel is megfelelő kapcsolatba álljunk, hogy a munkát keresők jobb lehetőségeket kapjanak a munkaerőpiacon. És az egyik kulcselem, és ez válasz a kérdésére is, hogy meg kell néznünk, hogy mit tesz a magánszektor. Tehát, hogy milyen munkahelyeket teremt. Tehát, hogy olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk, amely megfelel a munkáltatók és a munkát keresők szempontjainak. Tehát őket kell, ezeket a szempontokat kell összepárosítani. És ez volt az ifjúsági garancia legfontosabb szempontja. Tehát uh, itt uh, az a lényeg, hogy, uh, hogy a józan észt is használjuk. Tehát uh, ajánlásokat teszünk, és ez pedig azt jelenti, hogy uh, a fiatal munkát kette jobban bevonjuk. És az ifjúsági garanciának ez az aspektusa nagyon hasznos. Hiszen eh, új szolgáltatások eh, születnek, és mi is javulunk. Tehát eh, sokkal hatékonyabb szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Tehát szerintem ez az egyik lecke, amit megtanultunk. Tehát, hogy hogyan tudunk jó munkahelyeket teremteni. A közös pont a hosszú távú munkanélk integrálására a jó gyakorlatok begyűjtése. A jó gyakorlatokat viszont el kell terjeszteni, és így tudjuk a nemzeti munkaerőpiacot javítani. a hosszú távú munkanélküliek és a menekültek eh, több ponton összeérnek, hiszen eh, hasonló problémáik is vannak, de eltérő problémáik is vannak. Más problémáik is vannak, a, tehát a menekülteknél a nyelv problémája adott, a kultúra, míg a hosszú távú munkanélküleknél a nyelv és a kultúra adott, nek, náluk viszont pszichológiai problémák, akadályok vannak. És eh, a munkahogyi hivatalok egyedül nem tudják ezeket a problémákat megoldani. Tehát együtt kell működnünk a magánszektorral, a kereskedelemmel és az NGO-kkal, mivel ez az egyetlen lehetőség, hogy integrált szolgáltatásokat nyújtsunk a hosszú távú munkanélkülieknek és a menekülteknek. És számomra ez a legnagyobb kihívás, hogy egy integrált eh, munkahogyi szolgáltatást nyújtsunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egyszer elnézést kérek a rövid időért, de úgy gondolom, hogy a téma egyedül már megérdemli, hogy ne utoljára tárgyaljunk róla, hanem hogy eh, éljünk jövőre is a lehetőségeinkkel, hogy eh, tovább tárgyaljunk a témáról, és hogy figyeljük, hogy hogyan haladnak. Itt esetleg konkrét példákat is említettünk majd. És főleg a csere fontos. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a vitát, köszönöm az elődoknak, és mindenkinek kellemes ebédszünetet kívánok. Délután találkozunk.